So, dear... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Ladies and gentlemen, dear colleagues, may... Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Ha megengedik, anyanyelvemen szólnék hozzá. Kedves kollégák, Sok szeretettel köszöntöm Önöket a konferenciánkon. Kiváló hagyomány ez, hogy a nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselői közös konferenciákat szerveznek különböző témákban. Ezek aktuális témák folyamatosan napirenden vannak. Ma és holnap a gazdaság fellendítésével fogunk foglalkozni. Nagyon örülök neki, hogy a cseh eh, parlament két eh, házának eh, elnökeit köszönhetem. Szobotka urat, a Cseh Köztársaság Szenátusának elnökét. Ő ül jobb oldalamon, sok szeretettel köszöntöm Önt, Szobotka elnök úr, és a másik oldalamon ül Miloszláv Vilcsek, a képviselőház elnöke. Sok szeretettel köszöntöm önt is, elnök úr. Bal oldalamon pedig az Európai Bizottság képviseletében Joachim Almúnia van itt közöttünk. Sok szeretettel köszöntöm Önt is, biztos úr az Európai Parlamentben. Bei der Kommission sind wir es gewohnt, dass äh, az Európai Bizottság képviselőit már ugye megszoktuk, hogy itt vannak nálunk, gyakran ülnek sorainkban, és örülök neki, hogy Álmonia biztos úr ma itt van körünkben. A bizottsági elnök Barózó úr is gyakran van itt nálunk. Az Európai Központi Bank elnöke Jean-Claude Trichet 15 óra 25 körül érkezik az európai légi közlekedés ma e, eléggé hát e, problémás. Én se érkeztem ide pontosan, Berlinből repültem. Kérem önöket, hogy e, legyenek egy kicsit elnézőek. Trisé úr még nem érkezett meg, de hamarosan megérkezik. Azt javaslom, hogy Almónia biztos urat hallgassuk meg először. Meg is adom önnek a szót.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 Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy az európai gazdaság új megegyezése, nyúl dílje természetes részét képezi az európai integrációs folyamat alapelveinek. Mindannyian szeretnénk, hogyha gazdaságilag stabil, versenyképes Európánk lenne, amelyet nem eh, néhány privilegizált bürokrata vezet, hanem a polgárok javára működik. Ez avval is harmonizál, hogy az Európai Unió hogy lőtt létre, hiszen igaz, hogy néha ezt elfelejtjük, de az európai e, eszmék, az emberek, a tőke, a szolgáltatás és az áruk szabad mozgására épülnek. A világban most gazdasági válságban. Arra van szükség, hogy ezt a válságot kezeljük, mégpedig gazdasági szakértőnk segítségével. Nekünk politikusunk soknak az a feladatunk, hogy hűségesek maradjunk az alapelveinkhez, amelyeket az előbb említettem. Más szóval tehát az európai integráció folyamatát ugyanolyan racionális szabályok szerint kell folytatnunk, és attól függetlenül, hogy gazdasági válság van-e vagy nem meg kell tanulnunk a megfelelő leckéket ezek, ebből a gazdasági válságból, de nem szabad pánikolnunk, nem szabad naívan azt e, remélnünk, hogy ha most megoldjuk ezt a válságot, illetve hogy ennek a válságnak a megoldása Napólia, napoleoni eszmék és bizonyos, ö, e, ö, e, bizonyos ö, ö saját ö, érdekek szem előtt tartása és többsebességű Európa segítségével sikerül majd. Tudjuk, hogy voltak olyan helyek, ahol szociális kísérletek folytak, és olyan államok, ahol előre megtervezték a gazdaságot. Ezek, ez a módszer egy átmeneti időszakban lehetséges változat volt. De hogyha az alapelveinket félretesszük, akkor kísértésbe eshetünk. Mégpedig olyan kísértésbe, amik könnyű megoldásra csábít, ami könnyű megoldásra csábít minket, nem pedig valódi eredményekkel szolgál. A kérdés most az, hogy támogassunk-e, adjunk-e kölcsönt, milyen mértékű legyen a központi szabályozás Szükség van, szükség van-e minden áron egy európai integrációra? Nem lenne jobb, hogyha egy olyan helyzetet teremtünk, ahol biztonság van, ahol az energiabiztonságra és az élelmiszer biztonságra összpontosítunk a kapon keresztül. Azt hiszem, hogy ha megtesszük mindezt, akkor nem kell aggódnunk az európai gazdaság jövőjéért. Európának rengeteg nagyon jó képességű közgazdásza és dolgozója van, akik képesek minket a jelenlegi szinten tartani. Ne felejtsük el azt sem, hogy a bürokraták és a populisták is sokan vannak. Lehet, hogy ezt a jelenlegi helyzetet ki akarják használni arra, hogy saját érdekeiket promoválják. De ez nem fog nekik sikerülni, hogyha mi megfelelőképpen cselekszünk. Nem lehet másodlagos, marginális problémáknál leragadni. Nem foghatjuk be azoknak a száját sem, akik az európai integrációval kapcsolatban szkeptikusak, hiszen néhány kritikájuk jogos. Optimista vagyok, és hiszem azt, hogy Európa saját vállalkozási készségével, meg fogja tartani és erősíteni fogja a világban felvett és viselt szerepét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szabadka elnök úrnak, és most Bőcsek elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szobotka elnök úr és tisztelt képviselők, parlament, európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt vendégeink. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy hozzászólhatok ezen parlamentközi konferencián, és nem hiszem, hogy a cseh elnökség célkitűzéseink kellene most végigmennem ezt nyilván önök is ismerik. Az elmúlt időszakban nagyon sok ülésen vettem részt, és egyetértés alakult ki közöttünk abban, hogy a gazdasági visszaeséssel kell foglalkozni. Nagyon aktuálisnak tartom tehát ezt a témát és ezt a konferenciát. A globális pénzügyi válság mély gazdasági recesszióba fordult. Ilyen mély recesszió nem volt a második világháború óta. Az amerikai pénzügyi piacokat rosszul szabályozták, és a rossz és szegényes helytelen szabályozás oda vezetett, hogy számos termék kereslete csökkent. A piac, a politika hibái és a rossz szabályozás okozták ezt a helyzetet. A pénzügyi és gazdasági válság a gondolkodás válságát is felmutatja. Azt gondoltuk, hogy ez a piac, ezek a piacok, a szabályozatlan piacok majd a szociális akadályokat legyőzik. Azonban az adó csökkentés a szociális különbségeket csak elmélyítette. Szociális válságba kerültünk. A gazdasági nacionalizmus kezd megmutatkozni, a fasizmus és egyéb radikális ideológiák egyre erősödnek. Az emberek elvesztették a politikába, a gazdaságba és az igazságszolgáltatásba vetett hitüket. Ma sokkal inkább, mint korábban cselekedni kell. A válság mélysége és az összefonódott gazdaságok azt, felti, azt mutatják, hogy nem lehet egyedül megoldást találni. Együtt kell megoldást találni a válságra. Közös politikát kell kidolgozni. arra nézve, hogy hogyan lehet újra fellendíteni a piacokat. A társadalombiztosítás és a hatékony szabályozás elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy koordinált eh, megközelítést kell alkalmaznunk és fel kell lépnünk azokkal szemben, akik nem akarnak eh, lépéseket tenni, hanem csak eh, ki akarják használni az, annak az előnyeit, hogy más országok drágán kedvező intézkedéseket hoznak nem lehet más országok drága intézkedéseinek oldalvizén evezni. A kormányoknak számos lépést kell tenniük, és ezt üdvözöljük, de ez önmagában nem elég. A pénzügyi intézményebe vetett bizalmat kell erősíteni. Sokáig hittünk az önszabályozásban, de most látjuk, hogy ez nem működik. Az Európai Unióban bevezettünk bizonyos szabályozási sztenderdeket. Ezek nem tökéletesek, de szükségesek. Az Európai Uniónak monitoroznia kell a szabályozást a tagállamokban. A hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a tagállami szabályozó testületeket integráljuk, és világosan meg kell határozni ezeknek a felelősségi körét a pénzügyi piac szabályozóinak és szabályozó intézményeinek hatóságainak a fragmentációja volt az egyik oka Amerikában a válság kirobbanásának. Nincs szükség további szabályozó hatóságokra, több hatóságra, hanem jobb eredményre van szükség, jobb koordinációra, nem több, hanem jobb szabályozásra. Gyorsan kell lépni, és én nagyra értékelem az eddig meghozott lépéseket. Azonban jobban kell koordinálni ezeket az intézkedéseket az Európai Unió szintjén. Talán most eljött az ideje annak, hogy új európai programokat hozzunk létre, és ezek, ezeket megfelelő pénzügyi forrásokkal, forrásokkal lássuk el. Új technológiákba investálunk, de nem eleget. Az Európai Unióban nagyon sokan vannak, akik nem fejezik be az iskoláikat, elég sok rossz minőségű iskola van. Ezekbe az ágazatokba kellene inkább beruházni és többet kellene beruházni a saját biztonságunkba, az infrastruktúrát kell fejleszteni, azért, hogy a további válságokat megelőzhessük. De nem világos még mindig, hogy hogy milyen világos új célkitűzéseket kövessünk. Tisztelt elnök úr, elnök urak, képviselők, vendégek, hadd mondjam el, hogy a válság időszakában az Európai Uniónak belső szolidaritásról kell tanúbizonyságot tennie. Nem szabad, behúj, nem szabad szemet hújnunk ezen válság, válság felett. Ez a válság a türelmünket, a képességeinket teszi próbára. A válság lehetőséget biztosít arra, hogy új ötletekkel, gondolatokkal, technikai újításokkal lépjünk fel. Minden egyes izolált állam önmagában egyedül nem fogja megoldani a válságot. Az Európai Unió egyesítő szerv, amely egy, amelyen belül a 27 tagállam együtt megoldást találhat a válságra. Ez, az, Európa, ez a, az Európai Unió a világ legnagyobb hatalommal rendelkező szervezete, úgyhogy ezzel a konferenciával is felmutathatjuk, hogy lépéseket teszünk a megoldás felé. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük Röcsek úrnak, elnök úrnak. Látjuk a két előadásból, hogy különböző hangsúlyok hangsúlyok merültek fel. Én a saját véleményemet eddig még nem mondtam el, de hadd mondjam el, hogy azon a véleményen vagyunk itt Európában, hogy bízunk és hiszünk a e, piacban, de a piacnak szabályozásra van szüksége. A Lisszaboni szerződés is ezt hangsúlyozza. E, a piac nem öncélú, a piacnak az emberek szolgálatában kell állni. A szociális piacgazdaság ezt fejezi ki. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól sikerült kifejezés. És most arra kérek, arra kérem, kedves vendégünket, aki részt vett a római eh, G7, a G7-eknek, a pénzügyi eh, vezetőinek, minisztere, pénzügyminisztereinek eh, a találkozóján Rómában. Almunia biztos úr, arra kérem, hogy most ön szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, Pöttering elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, amiért a bizottságot és személyesen engem meghívtak ebben a vitában való részvételre. A bizottság nevében szeretném szeretettel üdvözölni a nemzeti parlamentek tagjait, illetve a cseh parlament két kamarájának elnökeit. Nem tudnék a jobban egyetérteni az elmondottakkal. Európa egy globális gazdaság egyedülálló gazdasági válságban vagyunk. Nem tudtuk volna elképzelni még másfél évvel ezelőtt sem, mikor ez a válság elindult, hogy ma micsoda mély recessziót fogunk majd tapasztalni, tapasztalni gazdaságainkban. Múlt hét pénteken a G7-es római találkozó előtt az Eurostat minden ország GDP-jének új adataival állt elő 2008 végén. Ezek az adatok sajnos negatívak voltak, és kicsit rosszabbak, mint amelyeket előre jeleztünk. Január 19-én az EU-ban és az eurózónában is negatív növekedés volt, mégpedig mínusz 1,5 százalékos, a 2008-as év negyed, negyedik negyedévére vonatkozóan. Ez pedig azt mutatja, hogy a 2009-es évet úgy kezdjük, hogy már is recesszióban vagyunk Európában. Ugyanezt történik ugyanakkor az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok gazdasága is recesszióval indul, Japán gazdasága is, a Japán utolsó negyedévi, 2008-as utolsó negyedévi adatok még rosszabbak, mint az amerikaiak, illetve az európaiak. Néhány hónappal ezelőtt a, még, még mindig azt vitattuk, hogy az elválasztás rész, létezik-e és hogy milyen lehetőségeik vannak a feltörekvő gazdaságoknak, hogy ők vajon meg tudják-e majd tartani a növekedésüket, és hogy segíthetnek-e hajtómotorként abban, hogy a globális gazdaság túljusson a válságon. Sajnos a kínai gazdaság, a braziliai gazdaság, az indiai gazdaság növekszik ugyan még mindig, de rájuk is súlyos hatással van a válság, lassulnak, minden feltörekvő gazdaság negatív növekedést mutat. Látjuk, hogy mennyire függünk egymástól, mennyire összefonódnak az iparosodott gazdaságok a kevésbé fejlőd, fejlődött, fejlődött országokkal, a feltörekvő gazdaságok a fejlett országokkal. 2008 utolsó három hónapja során mindenhol hanyatlást tapasztaltunk. Ez az első globális válság. Ez azt mutatja, hogy a globalizáció ugyan sok lehetőséget nyújt nekünk, amelyekből profitáltunk, mégpedig igen, mégpedig különösen azért, hogy, mert, mert egymástól függött, függtünk, egymással kapcsolatban voltunk, de a legiparosodt fejlődöttebb gazdaságok hanyatlása hatással van minden országra globális szinten. Nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, amely, amely most szociális konfliktusokhoz, szociális feszültségekhez vezet a gazdasági lassulás miatt. Hogy reagáltunk európai szinten erre a válságra? Az Európai Unió jól felkészült a globális válság kezelésére. Olyan szempontból, hogy hozzászoktunk, hogy a gazdasági politikáinkat koordináljuk. Az Európai Központi Bank, amelynek elnöke Trisé úr nem sokára megérkezik, tehát most az ő szerepéről, illetve az Európai Központi Bank szerepéről és intézkedéseiről nem is fogok beszélni, de az Európai Unió minden központi bankja és az Európai Unión kívüli bankok is képesek voltak koordinálni a bank szinten megtett intézkedéseiket, hogy hatékonyabban tudjanak működni, és hogy megpróbálják növelni a bizalmat a pénzügyi világban. Tehát monetáris szempontból képesek voltunk reagálni a válságra fiskális szempontból, adópolitikai szempontból, hát ehhez szintén hozzá vagyunk szokva, fiskális politikánkat koordináljuk. A szerződésben már Maastricht óta koordinált keret létezik a fiskális politika koordinálására annak ellenére, hogy a fiskális politika legfőképpen nemzeti hatáskörben van mai napig a nemzeti parlamentek, nemzeti kormányok felelőssége. De a költségvetési fegyelem, a különböző programok megvalósítása, középtávú stratégiák, a, a növekedési és stabilitási paktum teljesítése, az ECOFIN tárgyalásai, azok olyan eszközök, amelyek nagyon hasznosak. Ebben a recesszió dominált világban koordinálni tudjuk a lépéseinket. A koordináció eredményeképpen a bizottság javaslatot tett, és az Európai Tanács múlt, hét, múlt év végén egy európai európai kilábalási tervet, fellendülési tervet fogadott el. Koordinált módon fogunk reagálni. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív dolog az, hogy meg tudtak egyezni a kormány és államfők, hogy tudtak közös reakciót találni. Most kezdjük el elemezni, hogy ennek a reakciónak a gazdaságainkra milyen hatása volt, volt, illetve lehet. Megpróbáljuk finomítani az előrejelzéseinket, amelyeket majd a márciusi tanácsi ülésre küldünk, és, elé, és becsléseink értelmében az EU tagállamok által az utóbbi két-három hónapban elfogadott gazdasági élénkítő csomagok körülbelül a GDP 1%-ának felelnek meg. A nemzeti szinten szintén történnek bizonyos lépések, amelyek a GDP körülbelül 0,5%-os értékének felelnek meg. Általában véve Európa stabilizációs képességgel rendelkezik. Van egy csomó automatikus stabilizáló eszköz, amelyek szintén arra, ahhoz járulnak hozzá, hogy 2009-2010 körül az európai GDP 1,17%-kával emeljék meg a növekedést. Tehát úgy érzem, hogy a, az összes gazdaság élénkítő intézkedés együttes hatása a GDP-re 3,4-4%-os növekvő hatással lehet az különböző lépések, amelyeket a gazdasági válságra reagálva tettünk, a bankszektor támogatására mennek ki többek között. Megpróbáljuk a pénzügyi piacok normális működését biztosítani, és a válságtól legjobban szenvedő pénzintézeteket megmenteni. Ezt is európai szinten koordináljuk, mégpedig úgy, hogy közös útmutatásokat adtuk, adtunk ki hogy árgaranciák léteznek, amelyeket a nemzeti kormányok a pénzintézeteknek adtak. Közös útmutatást dolgoztunk ki a pénzügyi, pénzügyi intézetek feltőkisítésére is, ezt magán és állami pénzből finanszírozzuk. Az a segítő csomagok lényege, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk mindenkinek, tehát nemzeti szinten támogatnunk kell, segítenünk kell a pénzügyi intézeteket, de ez nem vezethet az ahhoz, hogy a piacon egyenlőtlenségek lépnek föl, illetve hogy egyik vagy másik egyik, egyik illetve másik tagállam pénzintézetei különböző kevésbé vagy kevésbé kedvező vagy kedvezőbb helyzetbe kerüljenek egymáshoz képest. A az útmutatás alapján most, ahogy ezt önök is tudják, azt tárgyaljuk, hogy hogy a különböző vagyontárgyakat, eszközöket, a pénzintézetek eszközeit hogy kezeljük, hogy próbáljuk meg visszaállítani a normális folyamot, hogy tudjuk visszaállítani a pénzintézetek megfelelő normális működését. Ugyanis a hitelpiac normális működése nélkül a monetáris politika nem fog működni, és a fiskális ösztönzők sem lesznek hatékonyak. Tehát tárgyalásaink tárgya, tárgya ez is lesz többek között. Rómában hétvégén amerikai és japán partnereinkkel azt tárgyaltuk meg, hogy hogy tudjuk koordinálni intézkedéseinket ezen a téren. Ez most az elkövetkezendő hetek kulcsfontosságú témája, az informális állam és kormányfői találkozó március 1-én megtartandó találkozó témája is ez lesz, és ez lesz kulcsfontosságú annak szempontjából is, hogy az Európai Unió majd április másodikán Londonba a következő G7-es találkozóra milyen tervekkel érkezik. Az adófizetők fizet, figyelnek ránk. Azt mondják, megértjük, a bankszektornak működnie kell megértjük, hogy a legsürgősebb, leg, legnagyobb kihívás most a kormányok és a pénzügyi hatóságok előtt az, hogy visszaállítsák a pénzügyi piacok megfelelő működését. Nélkülük nem, tud, nem tudjuk visszaállítani a működést, nélkülük nem tudunk kilábalni a recesszióból. De ez a pénz, ez az adófizetők pénze. pénze. A, az fontos tehát, hogy átlátható legyen a bankszektor támogatása. Tudnunk kell, hogy a bankok mérlege mögött, az, a pénzügyi intézetek mérlege mögött valóban mi húzódik meg. Nagyon világos ö, nagyon világos körülmények, követelményeket kell ö, állítanunk a bank igazgatók, bank vezetők felé, hiszen néhányuk valószínűleg felelősségre vonható a válság kialakulásáért. Tehát itt tőkekövetelményekről is van szó, a vezetők javadalmazásáról is van szó, e, ezekkel kapcsolatban nagyon szigorú szabályokat kell felállítanunk. Ez nagyon fontos politikai kérdés, nagyon fontos politikai feltétele mint a, a pénzügyi szektor támogatásának. Munkánk során ellenőriznünk kell azt is, hogy a fiskális ösztönzők valóban milyen hatással vannak a gazdaságainkra. Egy olyan ö, élénkítő tervet ö, hoztunk létre, amelyek időben és ö, csak ideiglenesen ö, ad támogatás. Ez jó eredményt fog majd biztosítani, így nem fogjuk elveszegetni a közpénzeket és az adófizetők pénzét. Ugyanakkor az ösztönzők ellenőrzése mellett azt tapasztaljuk, hogy bizonyos esetekben, bizonyos államokban nem csak a bizottság és a tanács figyeli meg a gazdaságot, hanem a piac is. Bizonyos a, a különböző tagállamokban nem egyenlőképpen folyik a fejlődés, és ez emlékeztet minket arra, hogy amellett, hogy rövidtávú fiskális ösztönzőket biztosítunk, amelyet csak az állami szektor tud adni, amellett nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a közép, illetve hosszú távú fenntarthatóságot is meg, megőrizzük. Így tudjuk csak megőrizni a gazdaság növekedését, a növekedési és stabilitási paktumot, csak így tudjuk teljesíteni. Felül is kell majd vizsgálnunk ezt, felülvizsgáltuk ezt a paktumot, és ez biztosítja, hogy a a pénzügyi szektorban nagyobb rugalmasság létezik. Szükségünk is van erre a rugalmasságra, ugyanakkor szükség van az elkötelezettségekre is, hogy ezt a rugalmasságot nagyon szigorú követelményekkel kombináljuk, mégpedig a közpénzek, a, köz, a közpénzek közép és hosszú távú felhasználása észszerű legyen, hogy ne a következő generációkat terheljük meg saját hibáink miatt. Az euró védelmet nyújt, az euró menedéket nyújt, bizonyos cikkekben ugyan úgynevezett szakértők azt elemzik, hogy vajon lehetséges lenne az eurozónát fölosztani. Ennek a lehetősége, ennek a ö, valószínűsége nulla. De azok az országok, amelyek szeretnének az eurozónába belépni. Nagyon sokan vannak, sokkal többen, mint, a, mint néhány hónappal ezelőtt. Ebből is látni, hogy az euró védőeszköz, nagyon hasznos eszköz arra, hogy a válságon túllépjünk, hogy a válságból kilábaljunk. Az euró ugyanakkor felelősséget is jelent a monetáris unió tagjai számára. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam biztosítja a saját közfinanszírozásának a közép és hosszú távú fenntarthatóságát. így tudjuk majd, így tudunk majd megfelelően hozzájárulni ahhoz a globális megoldáshoz, amit majd a különböző találkozókon és tárgyalásokon érünk el, például a londoni G7-es találkozón a londoni találkozó után tavasszal lesz a Világbanknak is, és az Nemzetközi Valuta is egy nagyon fontos találkozója. Európának hozzá kell járulni, és Európa hozzá is járul ahhoz, hogy globális szinten megoldásokat találjunk. Egységes hangon kell szólnunk, egységes álláspontot kell elfoglalnunk, világos javaslatokkal kell előállnunk. A az egész folyamat kezdetén a washingtoni találkozón is már nagyon jól tettük ezt a munkánkat, Londonban folytatni kell most ezt áprilisban. Remélem, hogy az európai Két, két európai tanácsi ülés, a március 1 és a március 19-i azt eredményezi majd, hogy az európai, ö, hogy az európai ö, politikusok világos, egységes álláspontot fognak majd elfoglalni. És a cseh elnökség álláspontját kommentálva, a hozzájárulásunk egyik nagyon fontos része az az kell, hogy legyen európai szempontból, hogyha meg akarjuk oldani a globális válságot, az az kell, hogy legyen, hogy a protekcionizmust kerüljük el. Védjük meg a belső piacunkat, de védjük meg a, védjük meg a polgárainkat a protekcionizmus ellen. Legyen a gazdaságunk nyitott, legyen a munkaerő, a személyek, az áruk és a szolgáltatások számára szabad a mozgás. Ezek a szabadságok, amelyek alapvetőek, ezeket a szabadságokat természetesen szabályzás, szabályozással kell kombinálnunk. Azt hiszem, hogy ez a kombináció eddig nem létezett ezért alakultak ki a jelenlegi egyensúly, egyensúlyi problémák. Erre, ezekre most megoldást kell találnunk. Köszönöm szépen. Thank you so much, Commissioner. Köszönöm szépen Almúnia biztos úr az a jelentését, és én azt javaslom, mivel hogy Trisse úr még nem érkezett meg, Megkérem az Európai Parlament két jelentéstévőjét, hogy tartsák meg, kezdjék meg az előadásot, és amikor megérkezik friss elnök úr, akkor átadjuk neki a szót, és utána folytatjuk, és meghallgatunk két nemzeti parlamenti képviselőt, és annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen mindez. Klaus Heiner Léne következik, majd utána Szabadka úr át fogja venni az elnökséget, és üdvözölni fogja Tressia úr, amikor megérkezik. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt képviselők! Ezeknek a találkozóknak már hagyományuk van. 2005 óta az Európai Parlament irányító csoportot hozott létre, amely az tavaszi csúcstalálkozó találkozó előkészítésével és az ezzel kapcsolatos európai parlamenti állásfoglalással foglalkozik. Az irányító csoportnak az a feladata, hogy a Lisszaboni stratégia és a Lisszaboni politikával kapcsolatos európai parlamenti feladatokat, illetve parlamenti feladatokat meghatározza. Nagyon örülök, hogy ilyen sok nemzeti parlamenti képviselő részt vesz ezen az ülésen, hogy velünk együtt próbáljanak talál, válaszokat találni a kihívásokra és felkészülni a tavaszi Vilniuszi csúcs A gazdasági válság a mindenütt domináló téma, már az előttem szólók is beszéltek erről a kérdésről, és korábban az Európai Parlament nem választott ki konkrét témákat, például az energia témáját, hanem az elsődleges kérdés az az, hogy ez, erre a válságra kell választ találni és ezen cím alatt hívtuk meg a kollégákat erre a találkozóra. Azért nevezzük ezt az egész programot New Deal-nek, mert az a véleményünk, hogy ez a válság, amely most felmerül, ez összekapcsolható, vagy összehasonlítható a 20-as, az előző évszázad 20-as, 30-as évei fordulóján a nagy depresszióval. Akkoriban Roosevelt elnök úr, amerikai elnök dolgozta ki a New Deal gondolatát, programját, és ez egy pragmatikus megközelítési mód volt. Tehát a politikai, gazdasági válságot pragmatikusan közelítette meg. Hadd mondjam el teljesen világosan, hogy a mai helyzet hasonlítható ahhoz a helyzethez, és ezért is fontos az, hogy egy New Deal típusú programmal közeledjünk a megoldáshoz. Ez azt jelenti, hogy nem szabad megengedni, hogy az európai belső piac előtti időszakba essünk vissza. Nem akarunk protekcionizmus, nem akarunk nagy állami eladósodást, azt akarjuk, hogy a stabilitási paktumot tartsák be a meglévő rugalmassággal, amely felmerül. Pragmatikus, valódi válaszokat szeretnénk találni. Tudatában vagyunk annak a ténynek is, hogy az európai szint és a nemzeti szint között meg kell osztani a feladatokat. A nemzeti szint az, amely nagy pénzügyi eszközökkel rendelkezik, és nemzeti mentőcsomagokat dolgoz ki. De ezeket koordinálni kell, nem szabad megengedni, hogy visszaessünk a protekcionizmusba, mert ez aztán megint csak nagy állami eladósodással jár, és az egyik válságból a másikba kerülünk, csöbörből vödörbe. Az európai szint is fontos szerepet játszunk, játszik, és az Európai Parlament is törvényhozóként. Az egyik elsődleges feladatunk az, hogy elérjük, a megfelelő törvényhozással, hogy egy ilyen típusú válságnak az előfordulása, előfordulási esélye kisebb legyen, erről is kell beszélni. Még egy megjegyzésem lenne, azt hiszem, hogy az a tény, hogy Európa többé-kevésbé jól áll ebben a válságban, összehasonlítva legalábbis a többivel viszonylag jó a helyzetünk. Ez, oda, ez arra vezethető vissza, hogy a Lisszaboni folyamatban már nagyon sokat elértünk. Ezért Európa és az európai belső piac és a Lisszaboni folyamat is válasznak tekinthető a kihívásokra, a globalizáció kihívásaira. És azt hiszem, hogy a most előkészítendő állásfoglalásban is ezt világosan meg kell fogalmazni. Európa jobban áll, mint mások, és ezt sikerült elérnünk. Még egy dolog, az eurót ne felejtsük el, az euró az sikerünk egyik alapja. Ezt is említenünk kell. Az eurónak nagy szerepe volt abban, hogy az európai helyzet a válsághelyzet mellett is stabil maradt. Nem szeretném tudni, mi történt volna, hogyha olyan helyzet, akkor került volna sorára a válságra, amikor a különböző országok mi különböző valutával fizetnek Európában. Minden egyes banki válság monetáris válsághoz vezetett volna hozzá, vezetett volna az európai országokban. Ezt is világosan meg kell mondanunk. Az állásfoglalásba ezt is bele kell fogalmaznunk sok lépésünk helyes volt, jó volt, és segít átélni, túlélni ezeket a viharos időket. Köszönöm. Takže děkuji, pane kolego, a vzhledem k tomu, že... Köszönöm, kedves kollégám. Mivel, hogy egyenlőre az Európai Központi Bank elnöke még nem érkezett meg, átadom a szót Hercogasszonynak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, miniszter úr, képviselő, urak és hölgyek, az Európai Parlament szocialista társjelentéstevőjeként szeretném hangsúlyozni ezt a válságnak az emberi arcát és az emberi kihívásait. Az Európai Parlamentet az európai nép közvetlenül választja, és a mi feladatunk, hogy állásfoglalást dolgozzunk ki az állam és kormányfők számára. A válság lehetőséget ad számunkra, hogy felismerjük, hogy Európa bizony különbséget tehet, illetve hozzájárulhat a válság megoldásához. Európának el kell kerülnie a protekcionizmust, amelyet a nacionalizmus kísér. Az embereket meg kell védenünk, és az Európai Unió hosszú távú érdeke az, hogy a tudásalapú társadalmat kiépítse, amelyben az emberek biztonságban élhetnek. Ehhez változtatnunk kell. A jelenlegi válság a pénzügyi, fiskális ösztönzők és a Lisszaboni stratégiai négy prioritásos területei közötti kapcsolatot mutatja fel. Emberek, a kutatásfejlesztés, az energia és a vállalkozások, ezek a prioritások. A Lisszaboni stratégia eszközei rendkívül fontosak ahhoz, hogy, hogy áramvonalasítsuk az európai politikát. a növekedés és a munkahely létrehozás rendkívül fontos, és ezeket az erőfeszítéseinket erősíteni kell azért, hogy a további válságokat elérjük kulcsfontosságú Európa szerepe ebben. Vannak a pénzügyi stabilitást célzó nemzeti tervek között ellentmondások és a belső piacot mindesorán a gazdasági stabilitást, a gazdasági és a monetáris egységességet nem, egységet nem szabad aláásni. A globális makrogazdasági eh, egyensúlytalanság és a világ eh, pénzügyi válság szisztematikus válság, rendszerválság, amely a gazdasági és a szociális egyensúlytalanságot tükrözi vissza. A globális pénzügyi válság most kezdi felmutatni a negatív hatásait főleg a foglalkoztatásra és a szociális ellátásra való negatív hatását az az érzésem, mint ami 89-ben volt, hogy napról napra eh, változik a helyzet, és csak futunk a megoldások után. Nekünk, eh, szocialistáknak az a véleményünk, csak úgy tudunk kikeveredni ebből a válságból, hogyha az emberekkel együttműködünk, értük, cselekszünk, eh, és velük együtt. Ennek érdekében megfelelő foglalkoztatást és lehetőségeket kell teremteni a, ez a cél kell, hogy meghatározza az európai gazdasági fellendítési terv alapját ami az embereket, az Európai Bizottságokat és a, tagá- bizottságot és a tagállamokat illeti, biztosítanunk kell, hogy a foglalkoztatás növelésére összpontosítsuk az erőinket, hogy le tudjuk győzni a válság negatív szociális hatásait. Ne felejtsük el, hogy azokra kell koncentrálni, akik a legtávolabb vannak a munkaerőpiactól. Természetesen a, foglak, a munkaadóknak, főleg a kis- és középvállalkozásoknak kell biztosítaniuk a munkahelyeket. Ahogy Darwin mondta 200 évvel ezelőtt, a természetes kiválasztódás elmélének E, elméletének megfelelően nem a legerősebb, hanem a legintelligensebb fog túlélni. A, az, amelyik a legintelligensebb választ tudja adni a kihívásra. Azt hiszem, hogy Európa e, útja a válságból kifele ez kell, hogy legyen. Amikor választ keresünk az európai válságra, akkor az intelligens válasz legyen. Ne felejtsük el, hogy a rendszer nem lehet intelligens, csak az emberek lehetnek intelligensek és egyre intelligensebbek. jobb, jobban szabályozott eh, kapitalizmust, jobb szabályozást kell biztosítanunk és választanunk, és nagyobb rugalmasságot, eh, nagyobb mozgásteret, de ezzel egy időben megfelelő biztonságot a munkavállalók, az emberek számára. A gazdaság legyen termelékenyebb, és eh, úgy gondoljuk, hogy ha maximalizáljuk a technológiának a gazdaságra való hatását. A, te- a telekommunikációban, az energiában és a kutatásban, az ipari ágazatban megnyitjuk jobban a piac, akkor, piacot, akkor Európa az technológiai innovációból csak nyerhet. Növelnünk kell a kutatásfejlesztésre és az oktatásra szánt pénzeket a GDP 3%-át kell ezekre fordítanunk. Az élethosszig tartó tanulás kell, hogy legyen a prioritásunk minden politikai szinten, hiszen ez növeli a termelékenységet azáltal, hogy megfelelő feltételeket és képességeket biztosít az emberek számára egy nagyon versenyképes ágazatban. Az európai szocialisták szeretnének az emberekre koncentrálni, hiszen csak az emberekkel és az emberek segítségével tudjuk Európát olyan régióvá tenni, amelyben érdemes és jó élni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm. Üdvözlöm körünkben az Európai Központi Bank elnökét, Jean-Claude Trichet urat. És mielőtt átadnám a szót, el szeretném mondani, hogy azok, akik hozzá szeretnének szólni, azoknak ki kell töltenünk egy, egy, egy kérdőívet, amely tartalmaz a speaking time-ot, és azt le kell adni a titkárságnál. Két európai parlamenti képviselő, illetve kettő nemzeti öm, parlamenti képviseletében. Most megadom a szót az Európai Központi Bank elnökének, jean Elnök, az Európai Parlament elnöke, az EU a Cseh Köztársaság felsőházának elnöke, a Cseh Köztársaság alsóházának elnöke, nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, üdvözlöm Önöket, nagyon sokat akart nagyon akartam részt venni itt az Európai Parlament parlamenti képviselőkkel és a nemzeti parlamenti képviselők negyedszer találkozunk ki már az idén. Ez már mutatja, hogy mennyire szoros a párbeszéd az Európai Parlament, illetve az Európai Központi Bank között ma a nagyon különleges gazdasági időszakban vagyunk, és egyre gyengül a gazdaság. Ez az Európai Uniót is elérte időközben. A kormányok, a, parlament, a parlamentek és a központi bankok gyorsan és határozottan reagáltak. Szeretnék ma kitérni egy aspektusra, amely rendkívül fontosnak tűnik számomra mégpedig arra, hogy miközben határozottnak kell lenni, nem szabad el, szem elől téveszteni a középtávú elképzeléseinket sem. Ezt az aspektust szeretném most felmutatni. Az elsődleges és legfontosabb feladatunk az, hogy megoldjuk, segítsünk megoldani ezt a válságot a magángazdasággal, a magánszektorral együttműködésben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a nemzetközi pénzügyi válságban a makrogazdasági politikák meghatározásakor és a nemzetközi pénzügyi eh, építmény meghatározásakor együtt kell működnünk, és biztosítanunk kell, hogy a dö- mai döntéseink ne vezessenek jövőbeni válsághoz. Ezt csak akkor érhetjük el, és ez a legfontosabb javaslatom ma, hogyha úgy politizálunk, hogy nem térünk vissza a korábbi státuszkóhoz, hanem a politikánk során a középtávú céljaink felé koncentrálunk. A globális gazdaság korábban és még ma is egyensúly, nem volt egyensúlyban. Három területen jellemző ez az egyensúlytalanság. A pénzügyi rendszerben, a makrogazdasági struktúrában és a kormányzás eh, terén, tehát a pénzügyi architektúra kormányzása terén, irányítása terén. A jelenlegi válság lehetőséget arra, hogy megtaláljuk újra az egyensúlyt, és eh, erre is kötelez bennünket eh, ezen három területen. Ezek a kulcsfontosságú kihívásaink, ezekre mindenképpen eh, utalnunk kell, akármennyire nehéz is. Hadd mondjam el, hogy hol vannak ezek a eh, kihívások. Teljesen világos, hogy a válság gyökere az volt, hogy a pénzügyi ágazatban alábecsülték a válságot, a kockázatokat. Eh, ezek ezek oda vezettek, a kockázatok alábecsülése oda vezetett, hogy nagyon homályos és átláthatatlan pénzügyi termékeket dolgoztak ki. Az Mindez oda vezetett, hogy mindenki a korlátain túl fogyasztott és halmozott fel értékeket. Az ingatlanárak és az egyéb eszközök árai az egekbe szöktek. A, pénz, a piacnak a részevői 2007-ben kezdték felismerni, hogy nem realisztikusak ezek az árak. A pénzügyi pénzügyi intézmények is ezt fölismerték, és a háztartások túlságosan eladósodtak. Emellett fel kell ismernünk azt is, hogy a gazdasági politika nagyon, gazdaságpolitika nagyon fontos szerepet játszik. Nem fókuszáltunk a középtávú stabilitásra és fenntarthatóságra pedig ez segíthetett volna a makrogazdasági egyensúlytalanság elkerülésében abban hittünk, hogy globál, egy globalizált gazdaságban optimális lenne, optimális az, hogyha egyes országok a világ többi eh, részétől eh, kölcsönöznek. Ez a hiedelem eh, hiedelmet alá támasztotta a gyors globális növekedés, de aztán kiderült, ki hogy ez nem váltotta be hozzáfűző, hozzáfűzött ígéreteket. A harmadik faktorként főleg az irányítás területén figyeltük meg egyensúlytalanságot. Tisztában kell lennünk a gazdasági pénzügyi architektúra nehézségeivel. Nem csak az elemzés problémáival néztünk szembe, hanem a folyamatokban is nagy problémák merültek fel. Az IMF koordinátorai 2006-ban és 2007-ben már utaltak a globális, globális egyensúlytalanságokra, a G7 és a G20 is utalt az egyensúlytalanságokra, a egyensúlytalanságokra a kiadványaikban és nyilatkozataikban. Emellett azonban nem ismerték föl azt sem, hogy egy gyors és húsba vágó korrekciós mechanizmus sem mindenképpen veszélytelen. A magánszektornak fel kell készülnie a teljesen világos és komoly piac korrekciós intézkedésekre. 2006-2007 fordulóján ezt már felismertük a a nemzetközi eh, intézmények különböző elemzéseket készítettek a helyzetről. Hogyha előre nézzünk, nézzük meg, hogy milyen intézkedéseket kell hozni a globális pénzügyi helyzet eh, egyensúlyba hozásához és a globális irányítás eh, megoldásához. Sokkal szigorúbb szabályozásra van szükség, és az ilyen típusú szabályozásnak meg kell előznie az, hogy a jövőben újra felmerüljenek ilyen típusú válságjelenségek, és sokkal inkább a stabilitásra kell koncentrálni. A pénzügyi stabilitási fórum már felmutatta a reform kulcsfontosságú ösvényeit. Három területen van szükség változtatásra, véleményem szerint. Először is be kell vezetni bizonyos ösztönzőket és szabályok, szabályokat arra, hogy a pénzügyi ö, szektor ne csak rövid távú profitra koncentráljon, másodszor a transzparenciát erősíteni kell, mind a pénzügyi ö, kockázatokat, mind az intézményeket, eszközöket és piacokat ö, tekintve, amelyeknek a szabályozása nem kielégítő. Harmadszor pedig meg kell szüntetni, ahol csak lehetőség van erre, a, azt meg kell akadályozni, azt, hogy a pénzügyi kockázatok túlságosan elharapódzanak. Ezen három területre már már más nyilatkozatokban is rábukkantam, a G7-ek nyilatkozatában is hangsúlyozták ezt például. Amit ma hangsúlyozni szeretnék, az a makrogazdasági politikák kérdése. Rövid távon elengedhetetlen az, hogy a jelenlegi helyzetet stabilizáljuk. Nem szabad elfelejteni mindeközben azonban, hogy középtávú orientációt is fenn kell tartani, stabilizálni kell a gazdasági kondíciókat, körülményeket, mind belpolitikailag, mind pedig globálisan. Ezeket az intézkedéseket minél gyorsabban és széles távon be kell vezetni. Az Európai Központi Bank volt az egyik első olyan intézmény, amely a pénzügyi válság, tehát 2007-es felbukkanása kezdetekor már reagált. A monetáris politika feladata, hogy a stabilitást garantálja európai szinten és az inflációt 2% alatt tartsa, de 2%-hoz közeli értéken. A pénz, a pénz stabilitás fenntartása a legjobb, amit tehetünk, és a legtöbb, amit tehetünk az európai, illetve az eurózóna stabilitásának megőrzése érdekében. Emellett fontos, hogy a, politi- a politika ne taszítsa vissza a gazdaságot a korábbi státuszkóba, hiszen a jelenlegi válság kiinduló pontja a korábbi státuszkó. A politikai döntéshozók ne csak a rövidtávú döntésekre koncentráljanak, hanem hosszabb távú célkitűzéseket tartsanak szem előtt a fenntarthatóság mellett. Két kulcsfontosságú elemre szeretnék koncentrálni, megfelelő válságból való kilábalási stratégiát kell elfogadni, mm, makrogazdasági kísérő jelenségekkel, illetve a politika feladata nem csak az, hogy ösztönözze, stimulálja a belföldi kereskedelmet, hanem a hosszú távú strukturális kiigazításokat is támogassa. Ezek az elemek nagyon globálisak, Európára is érvényesek. A stabilitásra koncentráló politika egy európai márka, védi egy már gyakorlatilag, a stabilitást tartjuk folyamatosan szem előtt. Legyünk büszkék erre az európai védjegyre, és ne dobjuk szemét kosárba az első válság felbu- felbukkanása esetén. A globális gazdasági és nemzetközi szervezetek ket is arra kell ösztönözni, hogy a stabilitást célzó intézkedéseket hozzanak, és korrektív, korrektív vagy korrekciós intézkedéseket, ahol erre szükség van. Hangsúlyozni kell, hogy a központi bankok határozottan és példa nélküli nemzetközi együttműködésről tettek tanúbizonyságot különös tekintettel a makrogazdasági és a pénzügyi stabilitás közötti összefüggést kell felvetni. Ez, ezt hangsúlyozni kell, és ez felveti azt, hogy a makrogazdaság és a pénzügyi felügyelet közötti összefüggést meg kell értenünk. Az IMF és egyéb globális szervezetek, illetve az informális csoportosulások ebben nagyon nagy segítségünkre lehet. Az IMF-nek javítania kell a felügyeleti feladatainak ellátását, főleg a pénzügyi felügyeletet. Hosszú ideig a fejlődő és feltörekvő országok felügyeletére koncentráltunk, még az iparosodott országok úgy tekintettek magukra, mint olyan országok, amelyek immunisak a pénzügyi tanácsadásra. Ez a válság fájdalmas leckét adott nekünk arra, hogy a fejlett országoknak is szükségük van a felügyeletre, a rendszeres felügyeletre. Minden nemzetközi szervezetnek és fórumnak vissza kell tükröznie eh, azt, hogy eh, erősíteni kell a felügyeletet és a politika kiigazítását. Ez egy hosszú és nehéz út, ami előttünk áll, és nincs még meg minden válaszunk, de Európa vezető szerepet játszhat eh, a válaszok megtalálásában. A stabilitásra törekvő politikát kell továbbra is szem előtt tartani, és a nemzetközi együttműködést is erősíteni kell. Ezek a politikák globális szinten is fel kell, hogy maradjanak, és vissza kell, hogy térnünk, nem szabad visszatérnünk a státuszkóhoz, amely a válság előtt uralkodott. A válság lehetőséget nyújt arra, hogy a globális pénzügyi rendszerben uralkodó egyensúlytalanságot kiegyensúly, kiigazítsuk. igazítsuk a makrogazdasági szinten is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, köszönöm Trisse úr, elnök úr. Megnyitom el a vitát. Tehát először is megadom a szót Szerrao úrnak, hogy az Európai Parlament részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretem üdvözölni a korábban elhangzott felszólalásokat mindazon, akik azzal foglalkoznak, ami mindannyiunk közös aggodalma, összefüggnek ugyanis a jelenlegi válsággal, amely mindenkit érint, és amely több dimenziójú. Olyan dimenziók, ezek, amelyekkel tudni kell szembesülni, és kezelni kell. Pénzügyi, gazdasági, szociális és politikai válságról van szó ugyanis. Kiláthat, kilá, előre láthatatlan kimenettellel, és ezt figyelembe kell venni. Nagyon magas a kockázat a, a társadalmi konfliktusoknak és politikai konfliktusoknak is. Bizonyos intézkedéseket kell hozni az Európai Unió és hoz ilyen intézkedéseket, és ahhoz, hogy ezeket meghozzunk, egy erős politikával, egy megújult politikával kell rendelkezni. Egy új politikai képet kell nyújtani, ugyanis figyelembe kell venni, hogy a globálisnak nem szabad háttérbe szorítani a lokális kérdéseket. Oda kell figyelni tehát, hogy globálisan kell hatni, ugyanakkor nem szabad elfelejteni figyelmen kívül hagyni a lokális érdekeket. Az Európai Uniónak szüksége van egy erős vezetésre, amelyik egyeztet minden érdekelt féllel annak érdekében, hogy elkerülje a társadalmi konfliktusokat, és azért is, hogy hatékonyan el tudja látni a feladatát, és hatékonyan meg tudja oldani azokat a problémákat, amelyek pénzügyi és gazdasági jellegűek, és amelyek érintik ezt a nemzetközi dimenziót. Almonia úrhoz e, intéznek egy kérdést, de Almonia úr elment, esetleg valaki más tud válaszolni az, elnökségi, az elnökségtől. Ez összefügg a Lisszaboni e, szerződéssel. A válság problémáival szemben már nem beszélünk annyit a Lisszaboni szerződés. Korábban pedig, amikor ezt letárgyaltuk, a akkor az volt a közös álláspont, hogy az Euró, a Lisszaboni szerződésnek az egyik célja többek között az, hogy megerősítse az európai gazdaságot, hogy stabilá tegye az európai gazdaságot. És a kérdés, amit fel szeretnek tenni a szakértőknek, a következő. Mit gondoldak önök a Lisszaboni szerződésről, és önök szerint milyen módon járulhat hozzá és segítset abban, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyekkel jelenleg szembesülünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy valaki majd válaszolni fog, de most megadom a szót Vitbrot úrnak a lengyel szenátus részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót, mert ez a téma rendkívül fontos. Tetszik ez a motto Európa határok nélkül, a cselnökség mottojáról van szó, mert ebben a jelenlegi helyzetben, ebben a válsághelyzetben, amelyben jelenleg leledzünk, és a cseh parlament két házának az elnöke és ezt mondták, különböző nacionalizmusok, önző megnyilvánulásokat láttunk, lezárják a piacokat a külföldiek elől, arról van szó, elhangoztak különböző protekcionista megnyilvánulások, vagy a termelés átirányítását helyezése egyik országból másik országban. Mi Lengyelországban úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben jobban nyitni kell, nem zárni kell a megadás a külföld elől, mert csak így közösen tudunk egy sikeres módon fellépni. Természetesen igen összetettek azok a feladatok, amelyek jelenleg az Európai Unió előtt vannak, illetve a tagállamok előtt. a mm, zagályok, amik jelenleg felmerülnek, és Lengyelországban is vannak, hogy milyen eszközökkel fogunk kilépni ebből a helyzetből. Ez a gyógyír esetleg rosszabb, mint maga a válság, esetleg megjavulhatunk a gyógyír nélkül. Beszéltünk a politikai beavatkozásról, a protekcionizmusról, mi nem támogatjuk a protekcionizmus és a politikának a beleszólása, mert úgy gondoljuk, úgy gondoljuk hogy túlságos, tá, túlzott támogatások, túl sok állami beavatkozás az negatív politikai kihatást válthat ki más országban. Ak akkor is, amikor például a régi iparágakat szeretnének támogatni. Mit csinálunk az új technológiákkal? Bizonyos megoldások egyes országokban kihatnak más országok gazdaságára is. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a növekedés és stabilitási paktumnak a e, szem előtt tartása és tiszteletben tartása. Az Európai Parlament elnöke elmondotta, hogy mindezt a lakosságot kell szolgálnia. Ugyanakkor kiegyensúlyozottnak kell lenni az intézkedések bevezetésében. Nagyon örülök annak, amit Almónia biztos úr mondott. A felelősöknek, annak, ami megtörtént, azoknak bizonyos következményekkel kell szembenézniük fel kellene vállalni a felelősségüket. Lengyelországon például nagyon sok reklámot láttunk, személykölcsönök, könnyű kölcsönök, de mennyi hasznot húztunk ebből, hogyha a továbbiakban is mutatunk ilyen jellegű reklámokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, megadom a szót. Hökmark Gunár úr az Európai Parlament képviseletében. Elnök úr, Gyakran elhangzik, manaps, na, gyakran beszélünk ezekről a kérdésekről, de most itt az ideje annak, hogy cselekedjünk is. Ott gyakran elhangzik ez. Én most azt mondanám, hogy itt az ideje annak, hogy helyesen cselekedjünk. Ez azt jelenti, hogy a lépéseink feleljenek meg a szabályok alapjainak, amelyek az intézkedéseket és a gazdaságokat összekötik. Rendkívül fontos, hogy amikor a pénzügyi ö, piacokról beszélünk, akkor ez érvényes legyen, vagy amikor az állami segítségnyújtásról beszélünk, vagy a versenyszabályokról. Hogyha torzítjuk a piacokat egy országban, akkor más országban aláássuk a piac működését, és ezt láttuk a pénzügyi piacok tekintetében is. Minden egyes területen látjuk ezt az európai gazdaságban, hogyha nem ragaszkodunk a szabályokhoz, akkor, akkor mások helyzetét veszélyeztetjük és rontjuk. A paradoxon az az, hogy amikor azt gondoljuk, hogy előnyt kovácsolunk a saját piacainkból, akkor igazándiból más gazdaságokat aláásunk, holott, mert minden gazdaság egymástól függ. Hogyha torcítjuk a versenyt, hogyha kevesebb kereskedelmet engedünk, akkor nem csak kevesebb importot teszük lehetővé, de az exportot is csök, csökkentjük, korlátozzuk, és a modern gazdaságok pedig függnek az exporttól. Egymásra szükségünk van, és azt hiszem, hogy egyértelmű üzenetet kell küzdeni a par, küldeni a par, közös parlamenti ö, konferencia részéről, mely szerint nem fogadjuk el a protekcionista intézkedéseket, mert ezek mindenkinek csak ártanak. Egy országban meglévő protekcionista eszköz ö, a 26 más tagállamnak árt, de pedig összetartozunk. És nem csak ez fontos, elnök úr, hanem az is, hogy a protekcionista politikák mindig a nacionalizmus előhírnökei. És ezek mind aláássák azt az integrációs, integrációt, amit eddig elértünk Európában. Legyünk világosak, az üzenetünket világosan fogalmazzuk meg, nem látunk kivezető utat, akkor, hogyha versenyszabályként az állami ö, támogatásokat használják az állami mm, támogatás és a közfinanszírozás ellenőrzésének elhagyása nem megfelelő. Európának nem protekcionizmusra van szüksége, hanem a megfelelő lépések meghozatalára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a Görögország eh, képviselőjének, Papucic Krisztus következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A tény az, hogy a világválság Nak vannak okai, kiváltó okai, az imént Trisse úr is ezt megemlítette, és Almónia úr is megemlítette. Ezek egy biza, a, a uralkodó ideológiának a következménye, és mi nem tudunk ebből kilépni, hogyha nem figyelünk oda, és hogyha nem elemezzük ezeket a kiváltó okokat, mert akkor újra előfordulhat ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy egy megoldást kell találni, de egy olyan megoldás, amelyik eltérő, és eltérő módszerekkel, mint a múltban. Ezért egy új felépítményre kell alapozni a gazdasági eh, struktúrát, az az Európai Unión belül úgy szinten egy új felépítményt kell összeállítani az európai gazdaságnak azról beszélünk, hogy harcolni kell a válság ellen, de úgy gondolom, hogy egy olyan politik technikát kell eh, alkalmazni, amelyik a ciklikus válsághelyzeteket megelőzheti. Tehát én úgy gondolom, hogy szükséges van egy olyan gazdasági helyzet, amelyikben szembesülünk és felvállalunk új prioritásokat, új fejlődési típusokat, és úgy gondolom, hogy megfelelő módon kell alkalmazni a versenyszabályokat és a mm, állami beszerzések szabályait. Én úgy gondolom, hogy nem szabad a jelenlegi prioritásokat fenntartani. Azok az elvek, amelyekre felépítettük a jelenlegi fejlődésünk, azok nem felelnek meg. Ez mutatkozott meg a, a mm, válságban. Nem támaszkodunk eléggé a zöld technológiákra, a fenntartató fejlődésre, hogyha ezekben nem fektetünk, akkor nem fogunk tudni kilábalni a jelenlegi helyzetből, illetve újra vissza fogunk térni. Úgy gondolom emiatt, hogy a makropolitikáknak valóban koncentrálniuk kell a középtávú fejlődésre, hogy legyen ez fenntartható, ugyanak akkor politikai döntésekre is szükség lesz. Ezek felengedhetetlenek, és eh, hogy meghatározzunk megfelelő módon a célokat. A politikusok dolga ez. Olyan politikusokra van szükség, amelyek bíznak az európaiak. Olyan politikusok, akik létrehoznak munkahelyeket, és a piacokban bevezetik a megfelelő eh, felügyeleti szerveket. Lát, láttuk, hogy a jelenlegi gazdasági struktúra nem képes biztosítani az európaiak számára azt a jólétet, jólétet amelyet szeretnénk. Ez elsősorban a bankszektorban kell meghatározni, azokat a szabályozásokat kell meghatározni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy újra fejlendülj a bank eh, szektornak. És kérdezem eh, Trisse urat, hogy az Európai Központi Bank felvállalja-e ezt a célt, illetve tud azonosulni azokkal a célokkal, hogy a szociális gazdasági fejlődést is bevezessünk. Köszönöm szépen, átadom a szót Gálszewski úrnak Lengyelországból. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, először is a következőt mondanám el. Ez a globális pénzügyi és gazdasági vállás, válság újabb kihívások elé állítja az embereket. Ez veszély, de lehetőség az új nyitásra mi politikusok most arról kell gondoskodjunk, hogy ebből a válságból kikeveredjünk, miközben megerősödve, nem meggyengülve. Kiváltképpen garantálni kell azt, hogy új javaslatokat találjunk a válságra, viszont az új javaslatok nagyon jó lenne, ha nem érintenék károsan a belső piacot is, nem kérdőjeleznék meg az Európai Unió vívmányait arról kell gondoskodni, hogy az ilyen javaslatok tehát csak is pozitív hatásúak legyenek. Azt gondolom, hogy azok, akik szót kértek, ebben egyetértenek, hasonlóképpen gondolkozunk, hasonlóak a nézeteink. Néhány állam és kormányfő azonban egész másként jár el az adott tagállamban. Mi is jellemző a protekcionizmus, mi azért beszélünk róla, mert igenis vannak egyes tagállamok, amelyek protekcionista intézkedéseket vezetnek be. Az egyik legnagyobb európai ország, amely nagy reményekkel volt teli az Európai Unió fejlődése szempontjából, nos, hát a vezetője ennek az országnak azt mondja, hogy a nemzeti vállalkozásokat kell megerősíteni. Nos, hát ő európai vezető, ez európai gondolkozás. Nos, hát, ha úgy tetszik, már is mintha a választásokra kacsingatnának. Azt hiszem, hogy nincs megfelelő európai vezetés. Nincsenek merész európai gondolataink. Legalábbis ez az én benyomásom. Most pedig, ami a javaslatokat illeti, a válságból hogyan lehet kikeveredni. Nos, hát európai dimenzióval kell rendelkezzen ez. Ha nem így van, akkor úgy tetszik, azt fogják majd mondani az állampolgárok, hogy mire jó az EU. Nos hát ez nagyon fontos, hiszen az európai parlamenti választások vannak előttünk. A jelöltek, a jelölteknek el kell mondaniuk azt is, hogy melyik irányban kell fejlődnie az Európai Uniónak, és hogyan kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy valóban megőrizzék a közösségünket. Hogyan lehet megőrizni az eddigi vívmányainkat? El kell mondaniuk, hogy mit kívánnak annak tekintetében tenni, hogy előre hozzák, elősegítsék a fejlődést. Nem, csak, nem szabad csak nemzeti perspektívából tekinteni. Köszönöm, ennyit kívántam szólni. Köszönöm szépen. Most pedig Robert Göbbels úr képviselő, Európai Parlamenti képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percet kaptam, hogy gyorsan megtegyek néhány megjegyzés. Természetesen nem lesz teljesen egész kérdések, de ahogy elmondta jeles kollégánk, az imént egy globális válsággal nézünk szemben. Ez egy igen ismert jelenség az informatikusok világában. A rendszerek eh, sérülékenysége a kapcsolatok számától függ. És egy ilyen rendszer, amikor bonyolult, amikor sok a kapcsolat, igen sérülékeny, és ezzel szembesülünk jelenleg. Mit lehet tenni? Először is úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy azonosítsuk az igazi problémákat, és elválasszuk a hamis problémáktól tehát az eurozón érte válsággal kapcsolatosan Almúnia biztos úr elmondta világosan, hogy nulla kockázatot jelent, sújtja most az euróövezetet. Nem csak az euróövezetnek hasznos ez, hanem az egész Európát stabilizálja. Ugyanakkor látok egy reális problémát, mégpedig azt látom, hogy nagyon nagy feszültség van jelenleg a belső piacunkon, ugyanis bizonyos pénznemeket leértékelték az euróval szemben, jelesül a brit fontra gondolok, amelyik több mint 20%-os leértékelést szenvedett el az utóbbi időkben. A másik az, hogy szembe kell nézni azzal a veszélyel, amivel mindannyian szembesülünk, mégpedig a protekcionizmus. Európai többletértéket kell bevezetni, ezzel tudjuk csak kilábalni ebből a helyzetből. Én úgy gondolom, hogy az Európai Központi Bank kiválóan kivezeti a saját politikát, az többi szereplővel jól kommunikálja, ugyanakkor nagyon sok szereplő visszaél ezzel a helyzettel, és a saját célra fordítja ezeknek a kamatoknak a csökkenését. Azt látjuk, hogy például egyre nehezebben jutnak finanszírozáshoz a vállalatok, de ugyanakkor azt látjuk, hogy kétharmaddal csökkentek a vállalati ö, hitelfelvételek. Nos, lássuk csak, hogyan tudjuk újraindítani a gépezetet úgy gondolom, hogy a finanszírozás, a biztosítás, a bankszektor megerősítése az elsődleges feladat, főleg a bizalom megerősítése. Az Európai Befektetési Bank szerepét is ki szeretném emelni. A az Európai Befektetési Bank jelenleg eh, rendkívül nagy befektetéseket eszközölt, és pénzkihelyezéseket indított el, de úgy gondolom, hogy maguk az országok is megtehetik ezt a maguk szintjén, annak érdekében, hogy ezáltal megsokszorosítjuk az európai erőfeszítéseket. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta válasz lenne, ez egyfajta hozzájárulás lenne, és valószínűleg Trise elnök úr is elfogadna ezt a megközelítést, és nem úgy értekelni, mint a status quo-hoz való visszatérés. Köszönöm, kedves kollégák, ennyit tudtam elmondani ilyen rövid idő alatt. Én úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon hasznos, mert ez a válság rámutatott arra, hogy a Lisszaboni célkitűzések kiválóak és továbbra is érvényesek. Vannak olyan országok, hogy tovább mentek és többet akarnak, és többet tettek azért, hogy elérjék ezeket a célkitűzéseket, és azok azok, amelyek jobban tudnak szembesülni ezzel a válsággal. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig mindenkinek köszönöm, aki eddig szót kapott. Köszönöm, hogy betartották a felszólalási időt, mert hát éppen jól állunk az idővel. Most megadnám Miroslav Kalusek úrnak, a cseh pénzügyminiszternek a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindkét tisztelt ház, mind, tehát országon mindkét parlamenti kamarájának a felszóla, felszólalóit szeretném köszönteni, és az Európai Parlament elnökét, Hans Gert Pöteringet, Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, kiváltképpen azért, hogy itt lehetünk ma. Nagyon jó találkozni Trisi úrral is itt ebben a körben. Elnézést kérek mindannyiuktól, mert beszélek, aztán sajnos távozom. Mert sajnálatos módon máshova szólít a kötelesség, hiszen a 2007-es mentesítésről szólnom kell, a bizottság 2007-es mentesítéséről, tehát röviden szólok az aztán úgymond tovább állok, Tiszta szívemből elnézést kérek ezért, hogy így el kell távoznom. Kérünk szépen egy mikrofont a tisztelt hozzászólónak. Sajnos az előadónak, hozzászólónak nincsen mikrofonja már, mint a miniszter úrnak. Nos, mégis van a válság és a válság megoldása az ECOFIN tanácsban. Nos, hát hogy látjuk ezt? Napirendre tűztük ezt a témát, sőt állandóan napirenden van. Tavaly októberre óta, amikor is, hogy tetszik, megkezdődött a turbulens időszak a pénzügyi piacokon, kiderült az, hogy a válság következménye súlyosbodik majd. A cseh elnökség úgy döntött, hogy megváltoztatja prioritásait, annak érdekében a teljes figyelmét ennek a témának szentelhesse. Az ECOFIN egyik legfontosabb feladat az, hogy végrehajtja, végrehajtsa az Európai Gazdaság élénkítő, fellendítő program végrehajtását kell tehát megvalósítani. És köszönöm szépen a bizottságnak a javaslatát amely azzal kapcsolatos, hogy közös választ találjunk a jelenlegi nehéz helyzetben. Országaink, gazdaságaink szorosan összekapcsolódnak, hála az egységes piacnak. És nagyon gyors hatása van a válságnak mindannyiunk gazdaságára, éppen ezért kell kollektíve közösen fellépni, amikor a válságra közös megoldást keresünk. Jelenleg értékeljük a bizottság javaslatát, a tervet. Nem beszélhetünk arról, hogy az intézkedések reálgazdaságra tett hatását is tudnánk mérni, nem erről van még szó. A kezdeti úgymond üzemünk világosá tette, hogy a tagállamok nagyon is tudják, hogy milyen súlyos a válság, és korrektív intézkedéseket vezettek be szívesen említjük, vagy hangsúlyozzuk, meg ők is az arányosság elvét, illetve a gyors válaszadás szükségességét. Ami a cseh elnökséget illeti, a cseh elnökség mindenképpen ki szeretne állni az igazságos versenyszabályok mellett, illetve nagyon fontos, hogy az állami támogatás rendszere is még áttekinthetőbbé váljon. Az átfogó válasz Európában az az, hogy a GDP 3-4 százalékát a közféra támogatására kellene fordítani. De azt szeretném megkérni, kérni önöktől, hogy legyenek türelmesek, hiszen egy kis időbe tellik majd, még ezen intézkedések kézzel fogható hatását tapasztaljuk, hiszen, ha úgy tetszik, természeti törvények irányítják ezeket az intézkedéseket. Tehát a mindennapi életben, a mindennapi ember életében, gazdaságában még nem érezhetjük a hatásokat, tehát átmenetileg sajnos rossz hírekkel tudunk szolgálni. Persze nem szeretjük a kellemetlen statisztikákat, és a nem igazán kimagasló vállalati eredményeket nem szívesen olvasok, ugye? De hát most ezzel nézünk szembe, ez fog bekövetkezni, de tudniuk kell, hogy intézkedéseket foganatosítottunk, teszünk az ügy érdekében, de hát a dolog természetéből adódik, tehát a költségvetési ösztönzők természetéből adódóan egyfajta fáziseltolódás várható, egyfajta késés, mielőtt a pozitív hatásokat megtapasztalnánk. A kormányok is minden tőlük tehetőt megtesznek, de hát nincs olyan politikus, aki, ha úgy tetszik, egy válsággal szemben óvó törvényeket tudna hozni. Tehát, ha úgy tetszik, Um, ami a politikai döntést illeti, hát a politikai döntéssel nem lehet egyetemen kimászni ebből a válságból, nem lehetséges ö, sima törvényekkel azonnali gazdasági fellendülést elérni, mert a gazdaságok ciklikusak, de a koordinált, harmonizált, célzott intézkedésekkel mégis csökkenteni lehet a válság hatását. Így az egyszerű, mindennapi életben tapasztalható válság mértékét lehet csökkenteni. Sok intézkedés történt a pénzügyi piacsal kapcsolatban, és ez, ha úgy tetszik, megelőzte a pénzügyi rendszer teljes összeomlását, ez az intézkedés sor. Meg tudtuk menteni a gazdasági piacot, ha úgy tetszik. A hitelezési csatornák, amelyek léteznek a gazdaságban, nagyon is fontosak a gazdasági fellendülés szempontjából is. Bármilyen költségvetési, fiskális ösztönző erő, ösztönző eszköz hiába való lenne, ha nem tudjuk helyreállítani a bizalmat, méghozzá a hitel ágazatba tett eh, bizalmat. Az ECOFIN, a pénzügyminiszterek és gazdaságminiszterek tanácsán azon gondolkozunk, hogy mit tegyünk az úgynevezett mérgező, toxikus ö, eh, eszközökkel. Ezeket az úgynevezett toxic assetteket, ezeket mindenképpen ö, fel kell mérni, és ha úgy tetszik, megfelelő számítási módszert kell kidolgozni, amely segítségével valóban ki tudjuk számítani, hogy meg azok a káros befektetések, vagy káros eszközök, vagy káros hitelek, amelyek negatívan hatnak a gazdaságra. A tagállamok, illetve néhány tagállam nem engedhet meg magának további közágazati vagy közszféra beli ösztönző erőt. Van, aki ezt állítja. Én, mint cseh pénzügyminiszter és az ekofinos kollégáimnak meg kell magyarázni, hogy honnan vesszük a pénzt, ki fogja a cehet kifizetni, ha úgy tetszik. És a kockázat eléggé magas áron jegyezhetik jelenleg, ezért nem könnyű ez a feladat. És ne felejtjük el, hogy a közfinanszírozást vissza kell majd irányítani a jövőben, illetve vissza kell fogni. Láttuk ugye, hogy milyen súlyos gazdasági válság alakult ki. Hirtelen alakult ez ki, de a jövőben lesz egy másik problémánk, a demográfiai probléma, a lakosság előregedése. Ez kérem szépen igen sokba fog kerülni a tagállamok kormányainak. Az öregedés, ha úgy tetszik. Tehát miközben a válságról vitázunk, azért ne veszítsük szem előtt a hosszú távú politikát, a közfinanszírozás fenntarthatóságát, és ne felejtjük azt sem, hogy az öregedő lakossággal a nyugdíj és egészségügyi rendszereink is hát mindenképpen reformra szorulnak ennek az öregedési folyamatnak a fényében. Tehát, ha úgy tetszik, a cseh elnökségnek a mottoja, ugye a korlátok nélküli Európa, Nos, ebben az összefüggésben mindenképpen szólnom kell a protekcionizmusról. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy az ECOFIN-ben és a g körében világos nemet fognak adni a protekcionizmus támogatóinak. És ez a csúcs találkozón is határozott nemet kell mondanunk a protekcionista intézkedésekre. Engedjék meg nekem, hogy most néhány politikai prioritást ismételjek meg, amit elhangzott már. Már többször szóltunk az intézkedésekről, amelyek a válság megoldására irányultak. Először is itt nem csak annak a kockázata merül fel, hogy zuhan a GDP növekedési ráta, nő a munkanélküliség, hanem szembenézünk a saját döntéshozatali mechanizmusaink kockázataival. Kötelességünk, hogy garantáljuk azt, hogy a legrosszabb álmaink ne váljanak valóra. Hadd mondjam el, hogy hol vannak a veszélyek, mert említettem a protekcionizmust. A protekcionizmus ha úgy tetszik, ez az állami támogatásnak a csúf testvére. És ahol jellemző az állami támogatás, sőt, tömeges méretű, ott gyakorlatilag ezzel a tömeges méretű vagy nagy volumenű állami támogatással olyan politikai követelményeket fogalmaznak meg, amely arról szól, hogy az állami támogatás, az állami beavatkozást csak is a nemzeti kedvezményetek számára tudják felhasználni. Ez persze élthető, ez a megközelítés, és a kísértés is igen nagy arra, hogy a nemzeti politikusok úgymond meghallgassák ezeket a követelményeket. De hát ez mégiscsak a pokolhoz vezető út, nem szabad a populizmus hullámain lovagolni, el kell utasítanunk a protekcionizmust, és el kell magyaráznunk azt, hogyha belemegyünk a protekcionizmus ö, örvényeibe, akkor súlyosabb helyzet alakul ki, még mint a mai. Ha nő a fogyasztásunk, attól még nem tudjuk megmenteni az iparunkat. Szükségünk van a szomszédainkra. Nagyon fontos a koordinált, harmonizált megközelítés. El kell utasítanunk a protekcionizmus, méghozzá világosan, egyértelműen. Nem szabad államok között akadályokat felépíteni. Ez sokkal nagyobb kockázat, mint bármi más, amelyel jelenleg szembenézünk. A újabb akadályokat gördítenénk, egymás útjába. Egy további kockázat, nos azzal kapcsolatos, hogy sokszor elhamarkodott szabályozói, szabályozói döntések születnek. Igaz, hogy a válság bemutatott szabályozói és felügyeleti rendszerhibákat valóban nagy kihívást jelent ezen rendszerek megreformálása. Ez egy globális kihívás és ez a G20-as csúcs találkozón központi téma lesz, ez a kockázatfajta. A gond azonban az, hogy a politikusok sokszor elhamarkodott döntéseket hoztak a gazdasági és pénzügyi szabályozás területén. Ezek a döntések sokszor több kárt okoztak, mint jót tettek volna. Nem szabad ezt az utat választanunk. Mire kell törekednünk? Jobb döntésekre. Mire van szükségünk? Jobb vitára, jobb tanulmányokra, hatástanulmányokra, és bármilyen változás, amely bekövetkezik a globális pénzügyi rendszerben, az evolúciós, nem pedig revolúciós lenne. Ha a forradalmi változásokat választjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a kár, amit okozunk, nagyobb, mint gondolnánk. A harmadik kockázat, amire szeretném az önök figyelmét felhívni. Az az a kockázat, hogy intézkedéseket a jövő kárára hozunk. Egyik tagállamunk sem eléggé rendelkezik megfelelő likviditással a problémák megoldására. Nincs elég rendelkezés álló pénz, tehát gyermekeinktől és unokáinktól tudunk kölcsön kérni. De hát sajnos ugye még előzetes hozzájárulásokat sem tudjuk kérni ehhez a kölcsön vagy hitelfelvételhez, ugyanakkor Ugye itt van a gazdasági válság, persze, meg kell ezt oldani, de másrésztről meg kell értenünk azt is, hogy nem szabad az adósságszolgálat terhét a gyermekeinkre, unokáinkra ö, hárítani. Ugye nagyon rossz az, hogy a hitelfelvétellel a törlesztési problémák is felmerülnek, tehát nem szabad túlságosan nagy kockázatot vállalnunk, amikor hitelt veszünk fel állami szinten, tehát államok hitelt vesznek fel, hiszen a refinanszírozás nem mindig könnyű. Fatális csapást mérnénk, ha olyat tennénk, ami miatt majd megátkoznának a jövőbeli generációk. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok a cseh pénzügyi miniszter úrnak, Miroslav Kalusek úrnak a e, nyilatkozatáért, és ha megengedik, akkor Trissi úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Thank you. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Számos kérdést intéztek hozzám. Nagyon gyorsan szeretnék válaszolni. Először is, ami a protekcionizmust illeti, Egyetértek azzal azokkal, akik elmondták a véleményüket egyhangulag. Úgy tűnik, hogy a protekcionizmus globális szinten, illetve európai szinten is nagyon káros lenne. Ezzel mindenki egyetértett. Van erre vonatkozó tapasztalatunk? A globális gazdaság próbálkozott a protekcionizmussal, de eléggé traumatikus volt a kísérlet végeredménye. Tehát el kell kerülnünk a pénzügyi protekcionizmust, a pénzügyi merkantilizmust, ha megengedik, hogy ezt a szót használjam. Tehát mi nagyon is szorosan együttműködünk a bizottsággal ebben a témában, annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk mindenki számára Európában, amikor is az újratőkésítésről újra van szó, amikor például az új lehetséges opciókról esik szó. Második pont a stabilitás és növekedési egyezmény. Úgy gondoljuk, hogy ez rendkívüli fontosságú, mint, hogy az egyezmény szabályait alkalmaztatni kell, kicsit módosultak pár évvel ezelőtt, éppen annak érdekében, hogy a helyzethez tudjanak alkalmazkodni, hiszen a mostanihoz hasonló helyzethez kellett annak idén is már, vagy korábban ö, alkalmazkodni. Súlyos hiba volna, ha nem tartanánk tiszteletben ezt a paktumot, és hogyha hmm, azt nem vennénk tudomásul, hogy ezek a szabályok azok, amelyek igazából gazdas, nagyon is ö, ö, komoly gazdasági érvekkel alátámasztott pénzügyi szabályokat tartalmaznak, tehát azt a paktumot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát, ha úgy tetszik, a háztartások és a vállalkozások is azon alapulnak, hogy fenntartható közép és hosszú távon a fiskális politika is. Támogatom azt, illetve egyetértek azzal, amit az elnökség említett, a kapcsolatban, hogy megfelelő politikákat kell kidolgozni annak érdekében, hogy megvédjük gyermekeink és unokáink érdekeit. Egy további pont, amely szóba került, ez az anticiklikus politika, amelyet be kellene vezetnünk, én megerősítem azt, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez, globális szinten. A globális gazdaság egyik fontos komponense az, hogy amennyire csak lehet legyen anticiklikus, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy kétszer kerüljünk egy olyan helyzetben, hogyha úgy tetszik, állandó fel és le jellemzi a gazdaságunkat, tehát ez, ez hosszú távon megengedhetetlen. A jó politika mindig otthon kezdődik, én a stabilitás és növekedési paktumról mondom ezt, elmondanám azt, hogy a versenyképesség, a, aztán a ö, munkaerőre vonatkozó költségek megfelelő ellenőrzése is nagyon-nagyon fontos. És valóban azt kérném mindannyiunktól, hogy nagyon is óvatosan nézzük meg ezt a versenypolitikát, hogy az egyes tagállamok milyen versenypolitikát folytatnak. Most pedig franciául folytatnám. Lé. Rá szeretnék kérni arra, hogy milyen hatással van a válságnak a bankokra, és a Európa európai bankok nem feltétlenül továbbítottak azokat a kamatcsökkenéseket, amelyeket mi biz végrehajtottunk. Figyelembe kell venni azt, hogy egyszer nem szabad őket azzal vádolni, hogy olyan kockázatokat vállaltak, amelyek nem voltak a mm, kockázatok vállaltak, ugyanakkor arra ösztönözi a mai napon, hogy vállalják azokat a kockázatokat. Tehát egyeztetni kell a két dolgot. Korábban Koszovóban valóban felvállaltak olyan most visszatérnénk angol nyelvű expozémra. Nos, hát nagyon fontos az, hogy legyen hosszú távú perspektívánk. Nyilván nagyon fontos a középtávú megoldás is, tehát nagyon fontos a hosszú távú gondolkodás, nem csak a józan paraszti ész diktálja ezt, tehát a gyermekeinkről, unokáinkról is gondoskodni kell nyilván, de nem csak erről van szó, csak hosszú távon lehet hatékonynak lenni a mai problémák megoldásában. Az a tény, hogy hitelesek vagyunk közép és hosszú távon minden politika területén, ez előfeltétele annak, hogy a mai bizalmat megerősítsük. A mai bizalom a legdrágább és leginkább hiányzó elemünk. Még egyszer, az az elképzelés, hogy minden esetre fenntarthatónak kell lennünk, fenntartható politikákat kell kidolgoznunk, ne térjünk vissza az ante státuszkóhoz, sem világszinten, sem európai, sem nemzeti szinten, hanem tegyük már magunkéval ezt a hosszú távú fenntarthatóságot. Ez nagyon fontos a mai probléma megoldása szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tésé úr, most pedig Pötering elnök úr válaszol a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban. Elnök, nagyon rövidre fognám mondatomat. Zseráó kolléga kérdezte meg, hogy mi a helyzet a Lisszaboni szerződéssel. Én most az Európai Parlament nevében ö, fogok szólni, és a személyes véleményem is ezzel megegyezik. 23 országban az EU-ban már ratifikáltuk, lezártuk a ratifikációs folyamatot, még alá kell írnia a lengyel államelnöknek, mindkét lengyel parlamenti kamara elfogadta, aláírta ezt. Jó lenne, ha a lengyel államelnök is aláírná, aztán hiányzik még a német államelnök aláírása. Németországban van még egy alkotmánybírósági eljárás, ami előttünk áll. Remélem, hogy a parlamenti ciklus végén azzal az örömteli hírrel szolgálhatok, hogy a német szövetségi államelnök úr is aláírja ezt a szerződést. Remélem, hogy Lengyelországban és Németországban minden jól alakul, aztán a két cseh parlamenti kamarában is még várjuk a szavazást. Azt hiszem, hogy az illetékes elnökök erről többet tudnak szólni. Azt szeretném elmondani, hogy mi azt várjuk és reméljük és bátorítunk mindenkit arra, hogy a cseh elnökség ideje alatt a Lisszaboni szerződést remélhetőleg pozitívan fogadják majd Csehországban. Aztán még van egy népszavazás Írországban, egy második, és reméljük, hogy miután Írország valóan sok kedvezményt kapott, reméljük, hogy Írország támogatni fogja a Lisszaboni szerződést, egy dolgot világosan kifejeznék, ha a Lisszaboni szerződés kudarcot val, ez akkor politikai, lélektani, gazdasági gyengítését jelenteni az Európai Uniónak egy olyan időben, amikor nagy kihívások elébe nézünk. Éppen ezért ezt a gyengítést nem fogadhatjuk el, az Európai Uniót erősítenünk kell, zárásképpen elmondanám. Aki a Lisszaboni szerződést kudarcra ítéli, felelős lenne azért is, hogy nem lesz további EU bővítés. Mert célunk nem egy nagy szabadkereskedelmi övezet létrehozása, hanem egy erős, demokratikus, áttekinthetően működő Európai Unió. Mindenkit kérek szépen, legyen tisztában, felelősségével, és tegyünk meg mindent azok annak érdekében, hogy hatályba lépjen a Lisszaboni szerződés. Köszönöm szépen. Most pedig Reinhardt úr a német parlament nevében kapja meg a szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Először is bókkal kezdeném, tisztelt elnök úr, az új díl, a gazdaság fellendítésére. Szerintem ez a cím a legjobb témát irányozza elő. Nagyon szépen köszönöm, nagyon találó ez a cím és a téma. Az előttem szólók arról szóltak, hogy a világ egy kis faluvá vált, és a legfontosabb kihívások a pénzügyi válságnál arra mutattak, hogy a hitelminősítő számviteli szabályokat, a felügyeleti szabályokat meg kell hoznunk európai szinten tehát. Az utolsó hozzászóló arról szólt, hogy nemet kell mondanunk a protekcionizmusra. Én is ezt szerettem volna elmondani ezt. De most két dolgot szeretnék az én országomról szólni, hiszen én felelős vagyok ezzel az országért. Ami a versenyképesség megerősítését illeti. Ugye van egy összeurópai intézkedési csomagunk, amely a konjunktúra fellendítésére szolgál, ez nagyon fontos, de hát az is fontos, hogy ezeket az intézkedéseket mielőbb meghozzuk. Az én tartományomban 3-4%-kal csökkent a gazdasági növekedés rátája. Éppen ezért szerintem nem vezet célra az, hogy például az energiai szélesávú internetezesnél internetezésnél olyan projekteket támogatunk, amelyek csak 2010-től 15-ig terjednek akkor fogják megvalósítani. Itt 5 milliárd eurót céloztak elő, ahol 1 milliárd euró ö, kerül csak EU infrastruktúra programok támogatására, amelyek egész más intézkedésekre voltak igazából kitalálva. Ez igazából a költségvetési fegyelem elvének ellentmond, mert nem ez szerepel a pénzügyi tervben. Ha a célirányzott EU-s támogatásokat nem tudják lehívni, hát nálunk egy milliárd euró lenne, ezt adjuk vissza azoknak, akik ezt azonnal fel tudják használni, méghozzá célirányosan. Egy második pontot említenék, ez a közbeszerzést illeti. 87-ről 30-ra csökkentettük a tendereztetési időtartamot. De ami az európai szintű pályázatokat illeti építési projekteknél, ahol 5 millió euró a határérték, nos hát itt nagyon sok nehézséggel néznek szembe az önkormányzatok. Tehát időben korlátozott módon, tehát két évre ezt a határt 5 millióról emeljük 10 millió euróra. Szerintem a munkaerőpiacnak ez nagyon jót tenne, illetve a konjunktúrának is hatásában, és hát úgy tetszik, egy a helyszínen lehet leginkább ennek a szabálynak az előnyét megtapasztalni. Ami a jobb jogalkotást illeti, és a bürokrácia csökkentését, 25%-os csökkentési célt kellene kitűzni nettó. Ez azt jelenti, hogy nem szabad olyan jogszabályokat létrehozni, amelyek egymást kioltják. Mi azt mondjuk, hogy készüljenek jogalkotási hatástanulmányok is, mint például nálunk ezt már bevezettük, tehát hogy van egy testület, EU szinten, vagy legyen egy testület, amely a bürokratikus költségeket és hatástalományokat elvégzi, tehát úgy tetszik, mi felállítottunk egy független norma tanácsot, szerintem az EU szintjén, és legyen egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen szabvány tanúsító, a német tüv hasonló rendszer, Baden-Württemberg tartományban van egy szubszidiaritási radarrendszer, amelyel ellenőrizzük, hogy valóban betartják -e ezt a szabályt. Jó szinten is jó lenne egy ilyen radar. Még, még egyszer hadd gratuláljak a mai ö, eseményhez és rendezvényhez. Szerintem a legaktuálisabb, legégetőbb kérdéseket vetették fel, és ehhez gratulálok. Köszönöm szépen. Most pedig Petterszone asszony a Litván parlament nevében lett parlament. Elnök úr, hölgyem és uraim, először is szeretném kifejezni hálámat az Európai Parlamentnek és a cseh elnökségnek. Köszönöm ezt a lehetőséget. Valóban, eh, hát sok vesztesége jár ez a válság, de Lettország is abban bízik, hogy a fenntartható fejlődés nem fog alább hagyni, és nagyon szépen köszönöm a tagállamoknak a szolidaritást, köszönöm, hogy támogatták a bizottsági javaslatot, amely középtávú e, pénzügyi támogatást szavazott meg Lettország számára. Nagyon súlyos válságot él meg most Lettország. Nos, elmondom, hogy mit szeretnénk mi tenni, mert a mi történetünk lehet, hogy mások számára reményt kelt majd, amikor hasonló helyzetbe kerülnek. Az európai pénzügyi támogatás nagyon fontos volt a lett gazdaság támogatására. Mert a parlamentünk decemberben megszavazott egy különleges gazdaságjavító programot, és a 2009-es költségvetése vonatkozóan is hozott megfelelő döntést. Lettországban 10-ről 5%-ra csökkent a gazdasági növekedés. Hát ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Tehát lehetőségünk volt arra, hogy leértékeljük a nemzeti valutánkat, vagy pedig a költségvetésen változtassuk. A második opciót választottuk. Aztán az áfát 18-20%-ra emeltük, ez persze nagyon sok tiltakozást váltott ki az államban, de a kormány úgy döntött, hogy párhuzamosan hajtja végre a gazdaság élénkítő intézkedéseket, illetve garantálja a makrogazdasági stabilitást. Ez persze nem könnyű, mert hát vannak persze megfelelő célok az alap és alkalmazott kutatás területén, szeretnénk támogatni az egyéni vállalkozókat, a szakképzési rendszert szeretnénk átalakítani, és szeretnénk ezeket a munkaerőpiachoz igazítani. Az ilyen fontos feladatokhoz nagyon fontos a párbeszéd. Például átszerveztünk intézményeket, csökkentjük az adminisztratív költségeket, ezt a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd során tesszük mindezt. Amikor megoldásokat keresünk, ne feledkezzünk el a meglévő eszközökről. Nagyon is bízunk abban, hogy amikor az európai beruházási alap eszközei operatívá válnak, akkor remélem, hogy a kkv számára is tudunk támogatást biztosítani. E, talán még lehet a csökkenő tendenciák ellenében is hatni. Nagyon fontos tehát az is, hogy a tudás alapokból finanszírozott, program, finanszírozott programok végrehajtását kell felgyorsítani. 2,4 10%-át a GDP-nek kívánjuk a fellendítése fordítani. De nem tudom, hogy ezzel minden lett problémát megoldunk-e, de szeretném kiemelni azt, hogy ezen nagyon is feszültséget teli időszakban nagyon fontos, hogy együttműködjön a parlament és az Európai Parlament és a mi parlamentünk. A nemzeti parlamenteknek rugalmasaknak kell lenniük, és hát kész kell legyenek arra is, hogy sokszor gyors és népszerűtlen intézkedéseket hozzanak. Azt hiszem, hogy ma senki nem irigyli a lett politikusokat, de hát nyilván megértjük azt is, hogy az ilyen események sokszor politikai sokkal együtt járnak. Könnyű azt mondani, vagy segít rajtunk, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, mindenkinek sok-sok szerencsét kívánok az optimális megoldás keresésében.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 elnököm kiváló módon védte meg a Lisszaboni szerződést, és jó magam is ki szeretem hangsúlyozni ugyanezt. Nem szabad alábecsülni az Lisszaboni szerződésnek a fontosságát. Lisszabon városa nagyon fontos számunkra az európaiak számára, ugyanis úgy döntöttek abban a városban az Európa európai országok vezetői, hogy az európai gazdaság a következő tíz évben a legnagyobb teljesítményű gazdaság lesz. Kilenc év telt el azóta, csak egy év hiányzik, a Lisszaboni stratégia különböző fázisokon ment keresztül. Először mindenki elégedett volt ezzel a kijelentéssel az államfők részéről. Aztán eh, rájöttek, hogy az országok nem tettek semmit annak érdekében, hogy eh, elérik azt a célt, amit maguk eh, tűzték ki maguk elé a Lisszaboni stratégiával. Szép beszédeket hallottunk, szép szavakat, és a gyakorlatban semmit nem tettek. Mindenki került a forrokását. Tehát maga Lisszabon szimbólum, szimbolizálja az, hogy sokat beszélnek a kormányok, de ugyanakkor nem tesznek semmit. Van egy konkrét probléma, amelyik megátolja az, hogy valóban alkalmazzuk az Európa és a Lisszaboni stratégiát. Hallottunk, hogy sokat beszéltek korábban mások a protekcionizmusról és a rövid távú gondolkodási, gondolkodásról, rövid távú intézkedésekről és visszatérne a status quo-ban. Ahogy láttuk, az utóbbi hetekben Európában felorosodtak bizonyos hangok. A Lisszaboni stratégia önmagában kiváló volt az európai gazdasága annak idején késésben volt az, Amerika, az észak-amerikai, illetve az ázsiai gazdaságokkal szemben. Ez a válság csak kihangsúlyozta ezt a hátrányt, hogy amennyiben tényleg létre akarunk hozni fenntartható gazdaságot Európában, akkor szükségünk van egy dinamikus gazdaságra, amelyik a tudásra alapozik ugyanakkor megfelelő választ kell adni a válságra. Egy dinamikus gazdaság, amelyik meg tud újulni, és újra fel tudja építeni magát. Ez lenne a megfelelő válasz a válságra és nem szeretünk egy olyan gazdaságot, amelyik csak arra támaszkodik, amit már elért eddig, és erre van szükségünk. Göbbelsz úr azt mondta, hogy mi hogy azok az országok tudják a legjobban átvészelni a helyzetet, amelyek alkalmazták a Lisszaboni stratégiát. Tehát ez nagyon bölcs megfigyelés. Mit lehet tenni jelen pillanatban? Egy olyan gazdaságot kell létrehozni, amelyik alacsony széndiokszid kibocsátású sokat beszéltünk már a um, éghajlatváltozással, de ezt a két dolgot össze lehet egyeztetni. A Lisszaboni stratégiát, a mm, klímaváltozás elleni harccal nagyon helyes dolog. A protekcionizmust nem szabad megengedni. A Ugyanakkor a tagállamoknak ezt meg kell erősíteni. Az eh, Európai Bizottságnak eh, meg kell nézni, hogy valóban még mindig fennáll-e a konszenzus a eh, Lisszaboni stratégia követésében. A bizottság mindig a, a mm, mozgató motorja volt ennek a Lisszaboni stratégiának, és továbbra is ezt a szerepet fel kell vállalni, mert a, ott ülni kéz a kézben, az nem vezet sehova. Köszönöm szépen, most tudom az ott szót eh, Ájveliotis úrnak a görög parlamentben. Parancsoljon Ájveliotis úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok. Gratulálok még pedig azoknak, akik kezdeményezték a mostani találkozót, és gratulálnék azon hozzászólóknak, akik a demográfiai öregedésről beszéltek, illetve a születések alábbhagyása ról esett, etetek szót, csatlakozottak, akik készítették a tanulmányt, amely munkaanyaként szolgál a mai ülésünk a demográfiai fejleményekről is, amely kitekint a 2009-es bizottsági program, amely anyagban nem szerepel ez a két témakör viszont. Azt a kezdeményezést indítottuk el a görög parlamentben, hogy protestálunk a bizottságnál, mégpedig az ellen, hogy ez a két szempont nem érvényesül ebben a tanulmányon, már pedig jól ismerjük azt, hogy demográfiai szempontból Európa mivel szembesül. Nyugdíjról szoktunk beszélni, illetve beszélünk itt most, de gondoljunk a Maastrichti kritériumokra, amelyek megfolytanak rengeteg országot. Léne úr azt mondotta, hogy mindenképpen rugalmasság van, van szükség a stabilitási paktum alkalmazásában. Már pedig vitassuk meg ezt a bizonyos rugalmasságot

az az ország, amelynek a GDP-nek a legmagasabb arányát szentelik a védelmi intézkedésekre, az én, a mi országunk 5%-ról van szó, mert hogy szembesülünk azzal az agresszivitással, azzal a nacionalizmussal, amelyet Törökország érvényesít, nyilvánít, és mi tölt költünk a legnagyobb költségeket a katonai kiadásokra egy lakosa vetítve, és szembesülünk azokkal az előre jelzésekkel is, amelyek rendkívül kemények, és azt mutatják, hogy rendkívül szigorúk az elvárások a stabilitási paktum szempontjából. Továbbá az Európai Unió költségvetését meg kell vizsgálnunk a tekintetben is, hogy a harmadik országokra milyen források szánt, ö, szentelhetőek gondoljunk azokra az összegekre, amelyekben részesülhetnek harmadik országok. Olyan pénzről van szó, amelyet az adófizetők fizetnek be, akik ö, ö, így módon 13 milliárd eurónyit ö, szenteltek erre a célra 1992 óta, ö, itt most Törökországot lehet idéznünk, illetve a volt Jugoszláv köztársaságot, Macedóniát, és azt mondották, hogy arra van szükség, hogy a megújuló energiákban ö, fektessünk be, hogy harcoljunk a munkanélküliség ellen. Ez persze mind igaz, de ugyanakkor nem kellene elkerülnünk azt, hogy mindezen finanszírozási források, amelyek az Európai Unió kívüli térségbe irány irányulnak, megmaradjanak Európában. Márpedig azok az országok, azok a harmadik országok, amelyek a kedvezményezetei ezen összegeknek nem járulnak hozzá a finanszírozáshoz. A Európai Uniós adófizetők fizetik be ezt a, ezt a hatalmas összeget. Köszönöm szépen. Spadoni úr, követ, ö, asszony következik az olasz parlament. Grazie. Köszönöm szépen, ülve maradok, mert úgysem érem el a mikrofont. Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek és a cselnökségnek, akik megszervezték ezt az igen fontos találkozót a parlamentek között. Kedves kollégák, az olasz felsőház képviselőjeként meg szeretném osztani önökkel, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy mentesítsük a lakosságot a válság terhei alól Olaszországban. Különböző ö, specifikus, strukturális és pénzügyi helyzetekben. Először is előzetesben, mivel hogy itt Brüsszelben is egyre nagyobb az aggodalom a protekcionista intézkedések iránt, én is ki szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet rámutat bizonyos piaci szabályoknak a helytelenségére, illetve alkalmazhatatlanságára. A pénzügyi kapitalizmus egy új Bretton woods esem, egyezmény követel annak érdekében, hogy lépjünk ebből a válságból, és ne robbanjon föl ez az igen törékeny nemzetközi egyensúly. Remélem, hogy demokratikus egyezmény jön létre, nem csak a nagyok tudjanak hozzászólni, hanem mindenki, mindenki, mert mindenki érintett lesz ebben. Amennyiben csak a nagyok szólhatnának hozzá, ez tévedés lenne. Az összes politikai vezetőt kell bevonni, és újra kell megírni a szabályokat. Jó magam, olasz vagyok, és ebben sajnálatosnak kellene mondanom, hogy az olasz olasz, az olasz kormány az ellen szavazott, hogy azokat az intézkedéseket bevezessünk Olaszországban. Azt mondták, hogy pénzügyi okok miatt ez lehetetlen. Kérdem én, nem lehet megtalálni a közös hangot, a közös választ erre a helyzetre mindenkinek a jóváhagyásával, annak érdekében, hogy legyen egy igazi makropolitikánk, és ne legyen egy olyan megközelítés, amelyik mindenki, amelyikben mindenki a saját egyéni érdekeit tartja szem előtt mindenki a saját pecsenyét süti, és senki nem használja ki az Európai Uniónak a lehetőségeit és az erejét. Az olasz kormány egy sor intézkedést vezetett be, ezeket nem fogom most felsorolni, nem fogom felsorolni, mert nincs több rendelkezésemre álló idő. Azzal szeretem zárni, hogy Európa csak akkor fog igazán kilépni a válságból, amennyiben és amikor válságról beszélek, akkor gazdasági, pénzügyi, társadalmi és politikai válságról van szó, szóval egy új társadalmi pakt paktumot kell kötni. A családoktól kezdve az ipart, a bankok, az intézményeket, és ennek a paktumnak a középpontjába az emberi kapcsolatokat kell helyezni, és az emberi velejtéket, és a munkát. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja rugalmasan kezelni az odaadást, a munkát a jövőbeni generációk érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Harms asszony, Európai Parlamenti Képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az európai polgárok bizalmát vissza kell nyerni, az európai krízismenedzsmentbe, válságkezelésbe. Először tisztáznunk kell azonban, hogy ez a válság, ezt a válságot nem idegenek okozták, hanem mi, európaiak, mi voltunk azok, akik politikailag okoztuk ezt a válságot, vagy legalábbis belekeveredtünk ebbe a válságba. A Lisszaboni stratégia részei, a deregulációs politika részei az elmúlt években a pénzügyi piacok összeomlásához vezetett, vezettek én azt várom, hogy az Európai Bizottság kritikusan reflektáljon arról, hogy már 2007-ben gyakorlatilag reagálnia kellett volna figyelmeztető jelekre, de 2007 után, amikor a figyelmeztető jelek világosabbá váltak, még akkor sem volt se tendencia, se in, intenció arra az Európai Bizottságban, hogy ezeket a, pénzügy, ezeket a pénzügyi piacokat szabályozzák. Azt hiszem, hogy semmi Nincs sok értelme annak, hogyha ezt a válságot csak a pénzügyi piacok válságának tekintjük. Sokan hangsúlyozták, hogy három válságról van szó. Egyrészt a szociális válságról, a társadalmunk nagyon megosztott, és ez a jólét igazságtalan elosztásából adódik aztán a gazdaság válsága is felmerül, amely a piacok összeomlása miatt következett be, és évek óta foglalkozunk már az éghajlatválsággal, helytelen gazdasági gazdasági magatartás miatt, mert túl, fogy, túlságosan sokat fogyasztunk, így ha több száz milliárdot fektetünk be abba, hogy hogy ezt a válságot megoldjuk, akkor mind a három válságot meg kell oldani. Szerintünk nem New Deal-re van szükség, nem csak New Deal-re, hanem Green New Deal-re, tehát zöld, környezetbarát megoldásokra. Ezt a három válságot egy politikával, egy stratégiával kellene megoldani. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha nem annyira elszigetelten, nemzeti, nemzetállami szinten reagálnánk erre a válságra, mint ahogy ez jelenleg folyik, hanem hogyha az Európai Unió egyértelműben közösen lépne fel. Ehhez megvannak az eszközeink, és arról kellene vitáznunk, hogy a politikai bizalmat hogy tudjuk visszanyerni, és megteremteni egyáltalán. Joggal említették, hogy a Lisszaboni vita az egészre árnyékát veti. Nos, az Európai Unió csak akkor tud a képességeivel élni, hogyha őszintébbek leszünk, és hogyha annak értékelésében, amit az Lisszaboni stratégiában sikerült elérnünk, na most ezzel ne ennek kapcsán ne azt emlegessük folyamatosan, hogy a Lisszaboni stratégia kiváló, jó és tulajdonképpen önmagában teljes mértében megfelelő, és a problémák kívülről jöttek az Egyesült Államok felől. Azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződésre csak akkor, szerződésbe akkor tudjuk a bizalmat visszanyerni, hogyha jobban, őszintében kommunikálunk és jobban tervezünk, mint eddig. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Larsen úr következik a Dán parlament. Mange tak, herr formand. Det er en vigtig og meget alvorlig krise, vi... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a nagy válság, amelyben most itt vagyunk Európában, ez nem csak azt jelenti, hogy pánikot kell kelteni, hanem az is helyes, hogy itt Európában egyértelműben és határozottabban kell fellépni. És tényleg tennünk kell valamit, hogy ne csak beszéljünk a problémákról. Az európai stabilitás nem szabad kockára tenni. Ez azt jelenti, hogy nem szabad olyan helyzetbe kerülnünk, ahol az egyes országok túlságosan eladósodnak, és ezáltal új problémák merülnek fel Európában. Ez ugyanis nagyon nagy válsághoz vezetne közép és hosszú távon. A piacgazdaságot piacgazdaság mellett ki kell tartanunk. Elhangzott már, hogy szociális piacgazdaságot hoztunk létre, és fontos, hogy emellett kitartsunk. Nem szabad, hogy pánik helyzet, helyzet alakuljon ki. A szociális piacgazdaság az európai gazdaságot szabályoztuk, és nagyon fontos, hogy mindemellett a protekcionizmus jeleit ne küldjük ki, ne folytassunk protekcionista politikát, hiszen ez oda vezetne, hogy Európát megint csak a második világháború utáni időszakba helyeznénk vissza, vagy előtti időszakba helyeznénk vissza, és ezt senki nem akarja. Emiatt az a nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk, és ez azt jelenti, hogy érjük el azt, hogy időben, megfelelő időben lépünk föl, megfelelő intézkedéseket hozunk, és a megfelelő eszközökkel reagálunk. Ebben az összefüggésben nem szabad elfelejtenünk, hogy változik a világ. 40 évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy az európai lakosság a illetve a jövő, ez elkövetkezendő 40 évben, 40 év múlva az lesz a helyzet, hogy a világ népességének 4%-át teszi csak ki az európai népesség. Ezért rövid, közép és hosszú távon kell stratégiát kidolgoznunk. Ez alkalmat kell, hogy adjon arra nekünk, hogy az európai öm, merev rendszert megváltoztassuk. Arra gondolok itt, hogy Európában milyen, hogyan hozzuk a döntéseket, milyen megközelítéseket alkalmazunk. Meg kell próbálni a zöld energiát támogatni, és ezzel tudunk tényleg változást elérni, például az éghajlatváltozás tekintetében, amely hat ránk európaiakra és globális szinten is. Emellett nagyon fontos, hogy tudás alapú társadalmat hozzunk létre. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Dániában évek óta pozitív tapasztalatokat gyűjtöttünk a Flex Security megközelítéssel kapcsolatban, remélhetőleg Európa is tud ebből tanulni. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Most pedig Hákl asszonynak adom meg a szót az osztrák parlamentből. Ma már sok helyes dolog elhangzott, helyes dolgot mondtak a kollégák, amelyeket meg kell tennünk, ezzel kapcsolatban nincs változ, választásunk. Úgyhogy arra koncentrálnék, ami még nem hangzott el. Először is Európa világhatalom. És világhatalomként nem csak saját maga számára, hanem mások számára is felelősséget vállal, vagy másokkal szemben is felelősséget kell, hogy vállaljon azt kellene végig gondolnunk, hogy az Európai Unió határain lévő országoknak, amelyek még sokkal kevésbé tudnak segíteni magukon, ezeknek hogyan tudunk segíteni. Ezek jóval szegényebb országok, legyen szó Ukrajnáról, Horvátországról vagy más országokról, amelyeknek nem csak kívánságaik vannak, hanem szükségleteik olyan, piacokat, olyan piacokra van nekik is szükségük, amelyekből profitálhatnak a válság után, a válságból való kilábulás után. Másodszor nagy veszélynek tartom azt, hogyha egyes országok a stabilitási kritériumok megsértésével hatalmas adósságokat halmoznak fel. Azt várom az Európai Bizottságtól, hogy gyorsan reagáljanak ezek a költségvetési deficitek, ezeket arra használják, hogy a saját gazdaságaikat, iparágaikat támogassák, és ennek dominó hatása van az összes nemzetgazdaságra. Hogyha most megnézzük, hogy ez hova vezet, akkor azt fogjuk látni, hogy a hatalmas adósságokat már csak pénz, ö, ö, új pénz kibocsátásával tudjuk fedezni. Tehát meg kell állítani a Mm, túlságos, túlságosan deficites költségvetéseket. Harmadszor misszionárius szerepünk is van. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy máshogy cselekedjünk, mint amit elvárunk. Hogyha valaki ma nagyon jól képzett nagyon jól képzett munkavállalókkal rendelkezik, akkor az ő bonitását nem értékelik olyan magasra, mint akinek mondjuk hatalmas ingatlan vagyona van. Azt hiszem, hogy a szociális képességeket teljesen máshogy kellene értékelni, ezeket be kellene vonni a, a hitelesség, a hitelképesség meghatározásának a értékelésébe. Negyedszer az Európai Unióban folyamatosan beszélünk arról, hogy a bürokráciát le kell építeni, meg kell, vagy csökkenteni kell. Ezt a folyamatot folytatni kell, elengedhetetlen ez a folyamat hogyha egy tíz munkavállalót foglalkoztató vállalkozásban három ember csak azzal foglalkozik, hogy statisztikákat állítson össze, ez elfogadhatatlan. A KKV-k számára ez, ez elfogadhatatlan, túlterheltek a bürokrácia által. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló Gabriela Zimmer, képviselő, Európai Parlamenti képviselő. Ja, danke Köszönöm szépen, elnök úr. Én, ha úgy tetszik, csatlakozom Harms kolléganőmhöz, az Európai Parlament képviselőjéhez. Valóban arról van szó, hogy az Európai Unió mennyiben kíván részt venni, illetve mennyi része van a válság kialakulásában. Nem tehetünk úgy, mintha a válság csak kívülről gyűrözött volna be és hozzájárultunk a válság kialakulásához, néhány kollégával ellentéten, az Európai Parlamentből. Úgy látom, hogy a Lisszaboni stratégia is szerepet játszott a válság kialakításában szerintem. Nem, pontosabban nem járult hozzá a válság megelőzéhez, előzéséhez, inkább súlyos bításához, ami a tőke, gazda, tőke szabadságát, szabad mozgását életi, erről szóltunk, én azt szeretném, hogyha a Nicai szerződésben és a Lisszaboni szerződésben is nem tennének semmit az ellen, hogy más feltételeket teremtsünk, ami a szabad tőke áramlás betiltását illeti. Nos hát a pénzügyi intézmények jó lenne, ha kihasználnák a tőke szabad áramlásának lehetőségeit. Szerintem a konjunktúra program néhány pontja nagyon pontos, tehát igazából a macska a saját, vagy a kígyó pontosan a saját farkába harap ezzel a programmal. Másodszorban szeretnék arra a kérdésre kitérni, hogy a bizottság mennyiben korrigálta álláspontját, hiszen a bizottság ebben a filozófiában az USA pénzügyi piacokra hivatkozott, ezen orientálódott, a harmadik dolog szerintem az LKB mandátumát meg kellene változtatni, nem csak az ástabilitást kellene garantálni az LKB-nak, hanem a fizetési rendszerek stabilitását, tehát az LKB-nak joga és kötelessége kell legyen, hogy a kereskedelmi bankokat és más pénzügyi intézeteket felügyeljen. Szükség van arra, hogy a nemzeti szabályozó testületekkel is folytassa a kommunikációt, és a bankokkal is, annak érdekében, hogy válság esetében be tudjon avatkozni, például a bankok csődbe menetele esetén. Az én szempontból a bankok és vállalkozások megmentő programja mellett nem csak konjunktúra programokra van szükség, hanem amelyek elősegítik a közférában a munkahelyteremtést, annak érdekében, hogy ezen intézkedésekkel úgymond korai jelzőrendszert bevezetve jellezzük a válságot, és figyelembe vegyük a válság egyes, egyes fázisait. Szerintem valóban vannak jövőképes, fenntartható intézkedések. Köszönöm szépen! Most pedig lejárt az időnk. Néhányan kértek még szót, de sajnos nem kapják meg. De a holnap délelőtti vitán kiemelten kezeljük önöket, most pedig megadom a szót Pöttering elnök úrnak. Igen, szerintem fontos tudniuk, hogy holnap reggel önök kerülnek elsőként sorra. A listán ugye szerepelnek a nevek, köszönöm szépen Rüccek kollégának. Néhány gyakorlati tudnivalóval szeretnék előállni. Az egyes munkacsoport Versenyképes Európa, beruházások támogatása, vállalkozók és KKV-k, itt marad ebben a teremben, ez az első munkacsoport. A kettes munkacsoport Szociális Európa, munkahelyteremtés, szegénység elleni küzdelem és a szabad mozgás az egy másik teremben lesz. Itt kimennek az ajtón, és a másik oldalon találják a 3C50-es termet a hármas munkacsoport fenntartható Európa gazdasági fejlődés és klímaváltozás az első szinten lemennek a kis csiga lépcsőn, és a plenáris terem alatt található ez az Anna Lind terem, az 1A002. Valami kellemeset szeretnék bejelenteni, nyilván a munka is kellemes. 19 óra 10-kor egy kis koktél partit rendezünk a másik épületben, az ASP, a Gyero Spinelli épület, ez, ezzel az épület részsel szembeni lévő, a földszinten lesz a fogadás, ha balra mennek, látnak egy nagy szobrot, ez egy nagy ló, a legutolsó olasz elnökség ideje alatt készült ez a ló, natos a ló közelében lesz a fogadás 19 óra 45-kor az Európai Parlament éttermében lesz a vacsora, 19 óra 45-kor tehát lesz a közös vacsora, amelyre önöket nagy szeretettel meghívja az Európai Parlament. Továbbra is nagyon kellemes tanácskozást kívánok. Találkozunk a koktélpartin, a fogadáson és a vacsoránál. Holnap 9 óra 30-kor kezdjük a munkát. Köszönöm szépen!